Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket a mai szemináriumon, amelynek a szerződéses jog a témája. Ez szinte olyan, mint egy premier, hiszen a Lisszaboni szerződés és a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés erősítése az, ami a kiinduló pontunk. Ma a nemzeti parlamentek számos képviselője van velünk, és különösen örültem annak, hogy nagyon sokan igent mondtak a meghívásunkra. 26 tagállami parlamentbeli képviselő vesz részt ezen a mai szemináriumon, workshopon és itt sorban végig megyek azon, hogy melyik tagállamokból érkeztek a kollégák. Összesen 13 nemzeti parlamentet képviselnek, Belgium képviseletében itt van valaki a szenátusból, illetve valaki az es a parlamentből, Bulgáriából négyen, Csekk köztársaságból egy szenátor van velünk, Görögországból a e, parlament két képviselője, Spanyolországból két szenátor, Franciaországból két szenátor, Magyarországról parlament egy képviselője van velünk, Máltáról is e, a House of Representatives egy képviselője, Lengyelországból, egy alsóházi két képviselő és két szenátor, Portugáliából is egy kollega, Svédországból a Reichstag két tagja, az Egyesült Királyságból pedig a House of Lords egy tagja. Dánia, Németország, Olaszország is képviselteti magát, de nem képviselőkkel, hanem tisztviselőkkel. Ma tulajdonképpen két külön részből áll a workshopunk. Az egyiket Baltazár úr, a jogi bizottság vezető helyettese vezeti le, a másikat pedig Diana Wallis, aki az Európai Parlament alelnöke, és a múltban jelentéstevője volt ennek a tévának Tulajdonképpen a bizottság konzultációs dokumentumáról majd délután lesz szó, és ezért ma, ma délután fog, fogjuk ezt a kérdést Diana Wallis születése alatt megbeszélni. A hozzászólásokról annyit mondanék, tehát hogy hogyan kérhetnek szót. Kaptak egy kis jelentkező kis hez igénybe vehető papírt, úgyhogy ez a moderátor majd a pódium vita során ennek alapján szólítja, vagy adja meg a szót. A workshop végén kint egy kis ebédet készítettünk el az önök számára, 13 óra 30-kor, Sajnos miután egy másik ülés van, nem volt erre lehetőség, hogy korábban megtartsuk, és Vivian Redding biztos azt is fél kettőkor tud itt lenni, ő vele is tudnak majd az evőt közben beszélgetni. Ennyi lett volna az előzetes tájékoztatás. Most szeretnék tovább menni, és átadom a szót kollégámnak, Rafaele Baltaszárnak. Grazie Presidente. Io naturalmente mi unisco ai saluti a tutti. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretném üdvözölni a résztvevőket, a, a tagállami parlamentek küldötteit. Nagy örömünkre szolgál, hogy eljöttek a körünkbe ma délelőtt. Úgy, úgy érzem, ez nagyon jó alkalom arra, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat az Európai Parlament között és a nemzeti parlamentek között, amit egyébként a Lisszaboni szerződés is előirányoz. Az európai kötelmi jog az első panel beszélgetésünk témája, miért van ez. Beszélünk a, köz, a közös szabályokról, harmonizációról, amelyeknek a vég célja, a végső célja, hogy kiegyenlítettek legyenek a feltételek a belső piacon kapcsolódva ahhoz az igényhez, hogy az egységes piaca az Európai Uniónak hatékonyabban működjön. Nem hiszem, hogy túlságosan sokáig kellene időzni ennek a témának a taglalásával, hiszen ezt az igényt, ezt a szükségletet sok előadó említeni fogja. Hans Schultenecker az első előadónk, az Európai Jogi Tanulmányok Intézetétől jön ő, az Osnabruki Egyetemről. Ő az úgynevezett közös referencia keretről fog beszélni, és arról, hogy ez hogyan kapcsolódik a jelenlegi vitához, amelynek a témája az Európai Unió kötelmi joga. Herzlichen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy briefing paper eredményeit szeretném ismertetni önökkel. Mm, Friedrich Zoll professzorral és Bush kollégámmal együtt készítettük el ezt az anyagot. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a tudományos előmunkálatokban. Koordinátora voltam annak a tudományos hálózatnak, amely a közös referencia vagy hivatkozási keretet dolgozta ki, és tagja voltam az Európai Bizottság által életre hívott szakértői csoportnak, ami azóta is dolgozik ezen a témán. Ez egy nagyon átfogó briefing, tájékoztató anyag, ami sok kérdésből áll, és ebből kettőt szeretnék kiemelni. Az első, mi tulajdonképpen a DCFR, a Draft Common Frame of References, ez a közös referencia keret tervezet. A másik kérdés pedig az, hogy a résztvevők mitnak mi a véleménye a zöld könyvben lévő opcióról. Hogyha megnézik a kivetítőt, itt elsősorban látják, hogy itt egy szövegről van szó, itt egy ez egy rövidített változata, egy könyv példánya ennek az anyagnak, Principles and Definitions and Model Rules of International Private Law. Tehát ez volt tulajdonképpen a közös referencia keret első kiadása. A hálózat, amelynek, mint mondtam, koordinátora voltam, dolgozta ezt ki. 150 jogtudós az EU tagállamokból vettek részt ebben a munkában, amely 2005-től 2009-ig tartott. Ebben az időszakban az európai eh, kutatási pénzekből finanszírozták ezt a projektet. De már a 80-as években elkezdődött a munka tulajdonképpen amerikai példa nyomán, a Restatement of American Law Institute eh, kezdeményezését követve. A következő képet kérem. Mi is tulajdonképpen egy DCFR? Ez eh, tulajdonképpen persze nem egy könyv, hanem ezt az egészet eh, azért eh, írták meg, hogy több funkciót is betöltsön, és itt soroltam fel a legfontosabb funkciókat, vagy feladatokat a legfontosabb feladat funkciója, funkciójának, a hatalmas munkának természetesen az, hogy információ forrásként, enciklopédiaként szolgáljon, amiben meg lehet nézni, utána lehet nézni annak, hogy a tagállamok joga mit mond a szerződés jogról, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokról, különböző területeken. Ez már önmagában is nagyon sok, de még egy kicsivel több is a referencia keret, és ezért érdekes ez politikai folyamatok számára is. Ezt az anyagot az amerikai modell alapján úgy bontottuk fel részekre, hogy minden fejezet egy minta definícióval vagy elvel kezdődik, és ez a definíciót, ezt a definíciót, ezt a szabályt úgy fogalmaztuk meg, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy jó hivatkozási, közös hivatkozási pont lehet a jogi kérdésekkel kapcsolatban folytatott európai vitában. Konkrétan milyen funkciója lehet ennek a munkának? Nagy örömmel, nagyon nagy örömmel látjuk azt, hogy ez tulajdonképpen e, inspirációs forrásként szolgált a tagállami jogalkotók és az Európai Unió számára is, és a bíróságok is e, nagyon e, gyakran használják ezt az anyagot. A bevezetőben azt is kifejezésre jutattuk, hogy még azt is el tudjuk képzelni, hogy ennek e, az anyagnak a segítségével, amennyiben meg lesz a politikai akarat, egy opcionális instrumentumot e, is e, létrehozhatunk, Azaz, ez egy olyan építő anyag, amiből tovább építkezhetünk, és a kötelmi területén egy ilyen opcionális jogi instrumentumot is létrehozhatunk. Hogy mondjam azt is, hogy mi nem ez a szöveg. Ez nem egy politikai töltetű javaslat egy olyan európai polgári törvénykönyv számára, ami mondjuk kiküszöbölni a tagállami polgári törvénykönyveket. az a tudósoknak az a csoportja, ahol én voltam a koordinátor, nem jutott el odáig, hogy ez legyen a cél, mert nagyon sokan szkeptikusan álltak hozzá ehhez. Azt szeretném kezdettől fogva tehát ki, eh, kihangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen a tudósoknak egy kollektív nagy felhívása, hogy alkossunk meg egy nagy közös európai polgári törvénykönyvet. Ez egy tudományos munka, amely referenciaanyaként eh, használható, és a célunk az volt, hogy ez eh, hasznos legyen a jogalkotók számára, különösen egy esetleges opcionális instrumentum létrehozásával val kapcsolatban. Következő szlájdot kérem. Hogyha egy kicsit tüzetesebben megnézzük a DCFR-t, akkor azt látjuk, hogy minden fejezet, minden cím három különböző szövegfajtából áll. Mindig van egy cikk, azután ehhez járuló megjegyzések és feljegyzések. A cikkben jellemzően egy modell szabály áll, amit hát például mikor kerül egy szerződés megkötésére, stb. És ezek a minták, ezek a modellek, ezek tulajdonképpen ilyen közös szabályok lehetnének, common rules, azaz alapvetően ezek minden tagállamban így érvényesek. De nagyon gyakran nem ez a helyzet, és én esetben nem lehet eh, minden tagállamban eh, közös szabályokat találni, akkor eh, hosszuk létre az úgynevezett best rules azokat, ez, ez a legjobb szabályokat, amelyek legjobban illeszkednek az európai fő áramlatba, a mainstreambe, és amely a legtöbbek számára elfogadhatók. Mindegyik szabálynak a legfőbb célja a DCFR-ben az, hogy kiinduló pont legyen a tagállamok jogrendjével kapcsolatos tájékoztatás. tehát itt meg lehet nézni, hogy mondjuk egy szerződése kapcsolatban mikor született meg ez a szerződés, mikor kötötték meg, és akkor találunk észrevételeket, amely példákat hoz, magyarázatokat ad, és azután a notes részben találjuk meg a eh, jogi összehasonlítási sokat, hogy Erről az adott kérdése kapcsolatban az összes tagállam, vagy majdnem az összes tagállam milyen válaszokat ad az adott problémára. Ez tehát így mikroszinten az anyag felépítése idéz ki. Most mi a tartalom? Mit tartalmaz ez a közös referencia keret? Tíz könyvből áll. Itt a prezentáció érdekében egy kicsit leegyszerűsítettem ezt egy ilyen táblázatos formára. Az első könyv az általános rész, és csak tíz rövid cikket tartalmaz, a kettes a szerződésekről szól, a harmadik a kötelmi viszonyokról, és ez a három könyv összesen 300 cikket tartalmaz. A negyedik könyv a különleges szerződéseket tartalmazza, szolgáltatási szerződések például. Az 5-6-7 könyv a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokkal foglalkozik, például a jogosulatlan gazdagodás, a vétkességi felelősség 92 cikkel, és végül is az utolsó az ingóságok átruházásával és a vagyonkezelőkkel foglalkozik. Az Európai bizottság tevékenységéről szólva, itt tulajdonképpen csak az első három könyvből léteznek kivonatok, és azután a negyedikről, az adásvételi szerződésekről lesznek majd ilyen kivonatok. Tehát itt összesen alapvetően 300 cikkről beszélünk, és valószínűleg ezt sem mindet használják még fel lényegesen a 300-nál kevesebbet tartalmaznak majd ezek az összesített kivonatok. Végül még néhány megjegyzést szeretnék tenni a hét opcióval kapcsolatban, amelyeket az Európai Bizottság a zöld könyvében itt vitára bocsájtott. Ezek az opciók nagyon sokrétűek, és az a válasz, amit mi adtunk, elég differenciált. Hogyha utána olvasnak, itt az írásos anyagban ott találnak egy táblázatot, ahol egy kicsit részletesebben értékeljük az opciókat, csillagokkal, pontokkal, persze nincs időm, hogy ezt részletesen ismertessem. Hogyha megnézzük ezt a hét opciót, akkor nagyon világossá válik, hogy itt legalábbis tartalmilag az első négy és az utolsó három opció között egy éles választóvonal húzódik meg. Az első négy opció sokkal kevésbé invazívak, tehát sokkal kevésbé hatolnak bele a tagállamok jogrendjébe. Ezeket túlnyomó részt csak európai szinten használnák. Ezzel szemben az utolsó három nagyon is határozottan beavatkozik a tagállamok jogrendjébe, nagy hatást gyakorol rá. És a kevésbé eh, invazívakban is már persze nagyon sok eh, lehetőséget találunk, például a négyes opció, egy opcionális instrumentum, a másik három, az egy, első kettő az egyes, kettes, hármas opció eh, tartalmának nagyon nagy részét is úgymond elintézni és magába foglalná, tehát hogyha nem a négyes opciót választjuk, akkor ezen nagyon sok minden kiesik egy harmadik dolog, annak az értékelése, hogy egy opcionális instrumentum jó-e vagy sem, tulajdonképpen ilyen értékelés most nem lehet még elvégezni, mert ez nagyon döntően attól fog függeni, hogy mi lesz, mi lenne ennek az opcionális instrumentumnak a tartalma és a hatája. De azért kontúrokat már fel lehet vázolni. Egy opcionális instrumentumnak különösen akkor van értelme, hogyha a hatály, az alkalmazási terület a belső piacra eh, korlátozódik, vagy hogyha hatája belső piac és a legnagyobb belső piaci vonatkozás az elektronikus kereskedelem az e-commerce területén található, és Ebből adódhat talán az a javaslat, hogy az alkalmazási területet, a hatályt, az, legalábbis az első körben az e-commerce-re korlátozzuk, tehát az elektronikus kereskedelemre, de azon belül ugyanúgy belföldi, mint cross-border, azaz határon átnyúli szerződésekre hiszen csak így van értelme az elektronikus kereskedelemmel, itt is, is nem szabad különbséget tenni. Tehát itt nagyon pontosan akkor azt eh, a részt célozzuk meg, ahol valószínűleg a legnagyobb eh, sikereket könyvelhetünk el a belső piacon. A másik fontos tartalmi kérdés következő, miután ez eh, a tagállami jogrendekkel összefonódna ez az opcionális instrumentum, legalábbis né, néhány ország, nem túl sok ország számára lenne olyan lehetőség, hogy a fogyasztóvédelem szintje a kis és közép vállalatokat is talán beleértve csökkenne. Meg kellene nézni, hogy ez hogyan hol jelentkezhetne, mert ezt nem szabad megengedni, nem szabad, hogy eh, az opcionális instrumentum csökkentse a fogyasztóvédelem szintjét, mert akkor nem lehet vonzó, és eh, akkor az európai fogyasztók eh, bizalmatlanná válnának az európai jogalkotással kapcsolatban, tehát nem lehet kényszeríteni a vállalatokat ennek az alkalmazására. Ezért nagyon sok minden mellett szól, hogy végül is egy politikai döntéshozatali folyamat végén eredményeképpen egy nagyon magas szintű fogyasztó védelem legyen az eredmény. Az opcionális instrumentum a fogyasztói jogi irányelvek nagyon szoros összhangban kell, hogy álljon, ezt a kettőt egymással összhangba kell hozni, és tulajdonképpen ez lehet, hogy alternatívaként is tekinteni, tehát vagy sokan azt gondolják, hogy vagy opcionális instrumentum, vagy fogyasztóvédelmi irányelv, de ez nem így van, hiszen az opcionális instrumentum mindig egy szűkített hatályú, és ezért nem tud minden jogi kérdést megoldani. Éppen ezért a közösségi jogban mindenképpen azok a törekvések is helytállók, amelyek jelenleg zajlanak a fogyasztóvédelmi irányelv kapcsán. Mind a kettőre szükség van. A hatodik és hetedik opcióról már a meleget mondtam. Jelenleg igazából sem kompetencia, sem igény, szükséglet nincs arra, hogy ennyire masszívan beavatkozzunk a tagállami jogrendekbe. Végezetül az opcionális instrumentumnak csak akkor van értelme, ha mindazok, akik ezt alkalmazzák, ezt gazdagodásnak, plusznak érzik, és nem veszteségnek, mert hogyha félelmek vannak, hogy mondjuk a tagállami autonómiát elveszítik, vagy a fogyasztói jogok csorbulnak ennek hatására, hát akkor nyilvánvalóan ez nem hozna semmilyen eredményt. Ez világosra teszi, viszonylag világosra teszi azt is, hogyha sikerülne a politikai szintekre vinni az opcionális instrumentum ügyét, akkor ez pozitív eh, jogszabályá kell, hogy váljon valamivé, ami Európát jól láthatóvá teszi, ami vonzó lehet a vállalatok számára. És ami különösen vonzónak eh, tartanék, eh, és izgalmasnak az, hogy nem csak hogy Európát láthatóvá tesszük, hanem a vállalatok amelyek eh, nemzetközi téren is eh, fellépnek, egy eh, ilyen magas védelmi szintet megtestesítő instrumentum mögé felsorakozva tulajdonképpen szakmailag, és azt hiszem, hogy politikailag is egy nagyon jó irányba vinnék Európát hogyha megalkotjuk az opcionális instrumentumot, akkor a vállalatok lehetőséget kapnak arra, hogy egy quality labelt, egy ilyen minőségi címkét alkalmazva, ami lehet mondjuk egy kék zászlócska is, és ezzel a ezeknek a vállalatoknak az ügyfeleinek a bizalmát nagymértékben erősíthetnék. Ez nagyon jó lenne az európai identitás erősítése szempontjából, különösen az e-commerce területén, és el tudom képzelni, hogy a belső piac számára ez nagyon pozitív hatású lenne. Köszönöm. Köszönöm, dr. Schulz Nolke. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt ez az előadás, különösen abból a szempontból, ahogyan felépítette azt, illetve ahogyan ismertette a referencia keret tervezetnek a tartalmát. Kiegészítő instrumentum ez. Úgy gondolom, hogy az alapján, amit ön elmondott, van gondolkodni valónk a következő vita bevezetéseképpen, és ami a határokon átnyúló tranzakciók segítését illeti a belső piacon az ipar szempontjából, a finn kereskedelmi kamara igazgatóját kérem felszólalásra. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak hogy bemutassam az üzleti szektor véleményét eh, ebben a nagyon érdekes témában, az európai kötelmi jogban. Mindannyiunk számára csalódást okozott az, hogy milyen eh, alacsony számban kötetnek határon átnyúló tranzakciók Európában, annak ellenére, hogy rendelkezésre állnak modern technológiák, különösen a B2C tranzakciók területén 27 különböző jogszabályi rendszerrel kell szembenéznünk, különösen a fogyasztóvédelem területén, de ugyanígy a szerződési jog területén. Ez különösen a kis és középvállalkozások szempontjából érdekes, amelyek nem tartoznak hálózatokhoz, láncokhoz. Az ilyen vállalkozásoknak általában nincsenek jelentős adminisztratív erőforrásai, és jogi erőforrásaik sincsenek saját maguknak. Vannak alapvető ismereteik a nemzeti joggal kapcsolatosan, de általában eh, nem igazán tudnak arról, hogy van egy úgynevezett európai kötelmi jog, ők azt gondolják, hogy ugyanúgy működnek ezek a szabályok az Európai Unió tagállamaiban, és gyakran meglepi őket, hogy ez nem így van, hogy ez a közös referencia még nem született meg. Az is előfordul, hogy elretenti a vállalkozásokat ez a helyzet, ez a sok különbség a 27 tagállami jogi rendszerek között. Sok tagállam megpróbálta egy kicsit aranyozni, hogy úgy mondjam, a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályait múlt évben, júniusban. Egy felmérést végeztünk Finnországban, ezt a központi kereskedelmi kamara végezte az üzletek, illetve a vállalkozásokat arról kérdeztük, mi a legfontosabb oka, mi a legfontosabb nehézség azzal kapcsolatosan, ahogyan a határokon átnyúló kereskedelmüket folytatják. És a legtöbben azt válaszolták, hogy a különböző tagállamok különböző jogszabályai jogi bizonytalanságot okoznak, és növelik a költségeket. Ez a legfontosabb nehézség szerintük a határokon átnyúló fogyasztói kereskedelemben beszéltek arról, hogy tartanak attól, hogy a fogyasztó országában perbe fogják őket, logisztikai nehézségekkel is találkoztak, de ezt nem találták olyan nagy nehézségnek, mint a jogszabályi környezet különbözőségeit. Erre szerettem volna rámutatni, nagyon lényeges kérdésről beszélünk a mai napon. Ez a felmérés, amelyet Finnországban végeztünk, része volt egy adatgyűjtősnek, amit a Eurosamber gyűjtött az európai kereskedelmi kamarákat törmörítő szervezet, több mint 1200 válaszadót kérdeztek meg hasonló témakörökben, ugyanez volt az eredmény, több mint a válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy nagyon nagy nehézség a határon átnyúló kereskedelemben a jogszabályi környezet különbözősége. Éppen ezért komolyan kell venni ezeket az erőfeszítéseket, hogy ezt a helyzetet enyhítsük valahogy. Ami a finn válaszadókat illeti, több mint 50%-uk úgy gondolja, hogy a harmonizáció, az egyszerűsítés a fogyasztói jog területén lehetővé tenné, hogy más Európai Uniós országokban nagyobb forgalmat bonyolíthassanak. Mint korábban is említettük, különböző rendszerek, 27 különböző rendszer működik fogyasztóvédelmi területen, Részben ez amiatt van, hogy megjelent ez az úgynevezett aranyozási jelenség a különböző országokban. Ez nehézségekhez és zavarodottsághoz vezet. Adnék rá néhány példát is. Finországban sokszor az a panasz is felmerül, hogy a felelősségi határidő a fogyasztói viszonylatokban nem két év, mint az irányelvben. Tehát ha például két év múlva kiderül az eladás után két évvel, hogy gond van az autóval, akkor Németországban vagy Franciaországban fel kell venni a gyártóval a kapcsolatot, és ő pedig azt mondja, hogy a két éves garancia lejárt, ez már nem a mi problémánk, a törvény nem írja elő ennél tovább tartóan a felelősségünket. Így aztán a kereskedő számára gondot jelent az ilyen helyzet, ezzel kapcsolatosan nagyon sok a zavar és tisztázatlanság. Éppen itt az ideje, hogy fellépjünk ebben a problémában. Vannak erőfeszítések a fogyasztói irányelvek harmonizására, és úgy tűnik, hogy ez nagyon nehéz feladat, vagyis a teljes körű harmonizáció biztosítása, ami kizárná az úgynevezett nemzeti aranyozási törekvéseket fontos volna minél jelentősebb harmonizációt elérni. Persze lehetnek eltérések is ettől. Erre szükség lehet, de nem szabad, hogy a bizonyítás terhet, a visszalépéssel kapcsolatos időszakot, a felelősséggel kapcsolatos időszakokat érintsék ezek az eltérések. Hogyha ezeken a területeken a teljes harmonizációtól el lehet térni, akkor igazából nem sokat tudunk előrelépni a fogyasztóvédelem területén, illetve a harmonizáció területén. Tovább lépve az opcionális instrumentum irányába. A teljesen harmonizált európai kötelmi jog valószínűleg nem reális célkitűzés. Az, hogy egy választható jogszabályt alakítunk ki, jó megoldás lehet, de az nagyon fontos, hogy ez nem maradjon egy tudományos elméleti dolog, hiszen fontos, hogy a vállalkozások a gyakorlatban is alkalmazni tudják, ne csak egy akademikus tudományos gondolkodási kísérlet legyen ez. A hozzáférés biztosítása nagyon lényeges. Az eszköz sikere az európai vállalkozások kezében van. Az is előfordulhat, hogy a fogyasztói szervezetek, a fogyasztói hatóságok is vonakodnak majd attól, hogy elfogadják az új szabályrendszert, majd valószínűleg hallani fogunk később erről az előadásokban, de a vállalkozásoknak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy eldöntsék, hogy ez valóban életképes választási lehetősége számukra. Melyek azok a tényezők, amelyek vonzóvá tehetik ezt a lehetőséget a vállalkozások számára? A legfontosabb a kiszámíthatóság. Azok a jogászok, akik döntenek a kötelmi jog alkalmazásáról nagyon kockázattudatosak és nagyon konzervatív gondolkodásúak, én is ilyen vagyok. Tehát a kiszámíthatóság nagyon fontos, vagyis hogyha egy szerződést kötünk, akkor tudnunk kell, hogy ez valóban érvényes, nincsenek bizonytalansági tényezők, vagy legalábbis nem túl sok az ügyletben. Egy ilyen opcionális eszköz hogyan lehet eléggé kiszámítható a vállalkozások számára. Az egyik dolog, hogy világos legyen a szöveg. Ez nagyon lényeges, hogy az európai felek Európa bármely részéről érthessék a jogszabályt, illetve az eszközt. A kereszthivatkozások nagyon nehezen olvashatóvá teszik a szöveget, ezért ezeket igazából nem kedveljük. Azután a kiszámíthatósággal kapcsolatos egyik probléma a bírósági gyakorlat hiánya. Hogyha bíróságra kell vinni egy ügyet, nemzeti jog összefüggésében tudjuk, hogy hogyan fogja ezt értelmezni a bíróság, vagy legalábbis lehet erről valamiféle elképzelésünk, hogyha egy új szabályrendszerben gondolkodunk, amiről egyetlen bírósági ítélet sem született még. Nagyon nehéz felvállalni ezt a kockázatot, megkockáztatni, hogy mi lesz a jogszabály értelmezése. Éppen ezért nagyon nehéz ez a helyzet, amikor még nincsen bírósági gyakorlat egy új instrumentum tekintetében. Ezért a szövegnek nagyon egyértelműnek kell lennie, nagyon világosnak, hogy a vállalkozások anélkül tudják használni, hogy hivatkozniuk kellene a bírósági gyakorlatba. Az kiszámíthatóságnak része az is, hogy mennyire teljes körül a szabályok sora, hogyha vannak hiányosságok, akkor ezeken a területeken bizonyos mértékben a nemzeti jog érvényesül. Akkor ott vagyunk megint a kiinduló pontnál, 27 különböző nemzeti jogot kell alkalmaznunk, pont ezt akarjuk elkerülni. Teljes körűnek kell lenniük a szabályoknak, kizárva azt a kockázatot, hogy hivatkozni kell végső soron valamelyik nemzeti jogrendszerre. Azután egy következő kérdéskör ezzel az opcionális választható rendszerrel kapcsolatosan. Mennyire lesz nehéz a B2B, a B2C szabályok és a C2C szabályok, vagyis a fogyasztók közötti ö, tranzakciók szabályának meghatározása egyetlen jogszabályban? Egészen más a védelem foka, hogyha két nagy vállalkozás lép egy ügyletbe, vagy ha egy kisebb és egy nagyobb vállalkozás, vagy hogyha akár fogyasztók is szóba jöhetnek. Van egy példám is erre. A DCFR-nek van egy szakasza a nem kért, nem igényelt szolgáltatásokra vonatkozólag, hogyha ilyen szolgáltatásokat kap valaki, akkor nem lehet felelősségre vonni. Ez jó, de ezt úgy is lehet értelmezni, hogyha egy vállalkozás kap kéretlenül termékeket vagy szolgáltatásokat, akkor kötelező lesz a szerződés? Remélem, hogy nem. Ez példa arra, ez egy olyan példa, ami alapján meg lehet érteni, hogy milyen nehéz összevonni az általános kötelmi joggal a fogyasztóvédelmi jogot. Nagyon nehéz úgy értelmezni a szabályokat, hogy bizonyos szabályok az a vállalkozások és a fogyasztók közötti tranzakciókra vonatkoznak, mások pedig a vállalkozások közötti ügyletekre. Aztán a vállalkozások közötti ügyletek esetében is lényeges, hogy sokfélék a vállalkozások. Nem tételezhetjük fel, hogyha egy szabványszerződést alkalmaznak, akkor mindig az erősebb fél adja ezt a szerződést. Lehet, hogy a vásárló egy nemzetközi erős vállalkozás sokkal többet tud arról, hogy mit jelent ez a szabványszerződés, és a gyengébb fél szempontjából ez hátrányos lehet. Mindezen kihívások ellenére, hiszen sokat felsoroltam, nem mondanám azt, hogy lehetetlen feladat előtt állunk. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mennyire legyen részletezett az egyes bíróságok értelmezése. A szöveg nagyon részletes. A skandináv országok jogi hagyományára épít, úgyhogy ilyen szempontból számomra ez a szokásos megközelítés, de nem biztos, hogy máshol is. A skandináv országokban az általános szabályokat értelmezni szoktuk, ez észszerű megoldás számunkra, nem félünk a túl általános megfogalmazástól, nem is szoktunk hozzá túlságosan részletes jogszabályokhoz, ezen a területen is nagyon lényeges megfelelő kompromisszumot kialakítani, mármint a részletezettség tekintetében. Végső soron, hogyha a megoldás megszületik, világos lesz a szöveg, akkor ennek az opcionális jogszabálynak az alkalmazását elő kell segítenünk, ismertetnünk kell a fogyasztókkal, a vállalkozókkal, egyébként nem tudják használni. A jogi szervezeteknek, az üzleti szövetségeknek is szerepet kell itt adni. Egyel a kezdetekben bizonyára vonakodni fognak ennek a jogszabálynak az alkalmazásától. Erőforrásokra van szükségük, tájékoztatásra, tájékoztató anyagokra, amelyek elmagyarázzák, hogyan született meg ez a jogszabály, hogyan kell alkalmazni de nem csak marketing anyagokról beszélünk, hanem világos magyarázatot kell adni az opcionális jogszabály tartalma tekintetében is, akár kérdések, válaszok, ra is lehetőséget kell adni, hogyha valaki egy vállalkozás megpróbál ez alapján, a jogszabály alapján szerződést kötni. Az ilyen ismertető marketinganyagok készítése nem csak a szerzők feladata, a professzor úr és kollégái élvezik teljes bizalmamat és tiszteletemet, de meg kell találnunk azt a megfogalmazást, amely értelmezhető a vállalkozások számára. Nagyon fontos, hogy semleges megfogalmazással, értelmezhető megfogalmazással szülessenek meg ezek a brosúrák, hogy a vállalkozók bátran belevághassanak az új jogszabály alkalmazásába. Jelen pillanatban a határokon átnyúló tranzakciók helyzete nem megfelelő. Tudjuk, hogy a legfőbb oka 27 tagállam különböző jogrendjeiben rejlik, több harmonizációra van szükség, különösen a fogyasztóvédelmi területen. Remélhetőleg ez az opcionális jogszabály egy megoldás lesz, a megoldás része lesz, de mindannyian kell, hogy dolgozzunk azon, hogy minél világosabb, minél kiszámíthatóbb legyen ez az eszköz, és hogy minél többen használják ezt az eszközt, és ezt a tájékoztatással tudjuk elősegíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie alla relatrice per la sua esaurie. Köszönjük az előadónak ezt a tényleg átfogó magyarázatot, belement a részletekbe, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az EU-ban szerződés kötésre adják a fejüket, és azt gondolom, hogy most akkor meg is értjük mindennek a jelentőségét a belső piac szempontjából, illetve kereskedelmi kapcsolataink fejlődése szempontjából, és azt is megértjük, hogy milyen korlátok előtt állnak a gazdasági kapcsolataink, hogyha a gazdasági kapcsolatok eh, nem megfelelően fejlődnek, akkor eh, az egész fejlődés megtorpan, ön pedig ismertette azokat a kockázatokat, veszélyeket, de ugyanakkor a lehetőségeket is, amelyek egy opcionális eszközben rejlenek. Ugyanakkor mégis egy kis optimizmust is kiéreztem a szavaiból. Most pedig megadom a szót a szlovén fogyasztóvédelmi szervezet képviselőnek Zsiva Nováknak, aki az európai fogyasztóvédelmi szempontból ismerteti ezt a helyzetet. Poštovani udeleženci, še posebej člani Európskega parlamenta in eh, člani nacionál... Hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők! Az európai fogyasztóvédelmi jog régóta fejlődik az Európai Unióban. A kérdés az, hogy miért van szükség külön fogyasztóvédelmi szabályokra, jogszabályokra. Nagyon fontos, hogy legyenek jogszabályok, amelyek a vevők és eladók közötti szerződéseket szabályozzák. A célunk az, hogy közös szabályokat minimális szinten tartsuk és ne legyen szempont az, hogy hol történik az áru eladása vagy megvétele, legyen valamilyen közös szabályozás, amely mindenki számára megbízható és biztonságos. Ez a minimális szabályrendszer, minimális harmonizáció azt jelenti, hogy az európai jogalkotó azért hagy mozgás teret a nemzeti jogalkotók számára, hogy ők a saját piacuk, a saját nemzeti piacuk számára még a saját viszonyokkal összhangban lévő szabályokat is megalkothassanak. Léteznek azonban akadályok, hogyha határon átnyúló kereskedelemről van szó, és ez a vállalatok számára plusz költségeket jelent. A fogyasztók bizalmát is sokszor megrendítik az ezzel kapcsolatos problémák. És ezért vár prioritássá, hogy történjen valamilyen európai szintű jogszabályalkotás. A fogyasztói jog teljes harmonizálásával végül is csökkenthetnénk a költségeket, a határon átnyúló üzleti tranzakciókat megkönnyítenénk, de azért kérdések is felmerülnek eh, a totális harmonizációval kapcsolatban, ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Vagy ha megnézzük az Euróbarométer felméréseinek az eredményeit, ott azt látjuk, hogy az eh, eladók, a vállalatok véleménye szerint eh, nem annyira fontos az, hogy minden 27 tagállamban ugyanolyan szabályok legyenek. És Véleményük szerint nincs sürgetően szükség arra, hogy bővüljön a határon átnyúló kereskedelem volumene. Másik oldalon azonban vannak olyan fogyasztóvédelmi szervezetek, amelyek tudják, hogy mindig, vagy nagyon sokszor problémát jelent, hogyha mm, a fogyasztóknak tanácsadásra van szükség. A fogyasztók nagyon sokszor kérdezik a fogyasztóvédelmi szervezetektől, hogy miért nincs több harmonizáció az EU-ban. Több más indokot is persze felsorolhatunk, amelyek akadályozzák határon átnyúló kereskedelmet. Itt van a nyelvi probléma, azután a jogrendekben lévő különbségek, Pluszköltséggel jár a fordítás, legkülönbözőbb szolgáltatások vagy alkatrészek megvásárlása, megvásárlásakor. És sok olyan fogyasztó van, aki sokkal szívesebben vásárol a saját kis hozzá közelévő üzletben, ahol rögtön ellenőrizni is tudja a minőséget. Az e-commerce, az elektronikus kereskedelem kapcsán talán megállapíthatjuk azt, hogy amiért tulajdonképpen kevesen veszik igénybe az elektronikus kereskedelmet, ennek legalábbis az egyik oka talán az lehet, hogy a fogyasztók kicsit tartanak, félnek attól, hogy a személyes adataikkal esetleg visszaélhetnek vagy mondjuk a hitelkártya, banki kártya számukkal visszaélnek, hogyha interneten keresztül rendelnek meg valamilyen terméket. A határ közeli területeken élő fogyasztók azonban nagyon gyakran mennek át vásárolni a szomszédos országba. Mindenek előtt azért, mert tulajdonképpen gyakran beszélik a szomszédország nyelvét is, és tudják, hogyha valamilyen probléma merül fel, akkor a jogaikat érvényesíteni tudják. Fogyasztóvédelmi szervezetek tapasztalatai szerint nagyobb akadályt jelent a határon átnyúló kereskedelem és a belső piac számára az, hogy hiányzik egy olyan megfelelő rendszer, amelyel a fogyasztók jogi problémáit meg lehetne oldani hogyha a fogyasztók úgy érzik, hogy megsértették a jogaikat, vagy nem tudják a jogaikat érvényesíteni, akkor ez elbizonytalanítja őket. És ezt tapasztaljuk nagyon sokszor az elektronikus kereskedelem kapcsán. Éppen ezért mi fogyasztóvédelmi szervezetek mindenek előtt azt mondjuk, hogy a belső piac további fejlődéséhez mindenképpen szükség van arra, hogy találjunk olyan sikeres megoldásokat, amelyekkel a fogyasztók jogait hatékonyabban tudjuk védeni. És amennyiben valamilyen problémája van a fogyasztónak az áruval, akkor legyen egy olyan eszköztár, amelynek a segítségével érvényesíteni tudja a jogait. Így tudna jobban működni a belső piac és az elektronikus kereskedelem is. Az Európai Bizottság az akadályok leküzdése érdekében elkezdett egy jogalkodási folyamatot, egy irányelv kidolgozásába kezdett a bizottság nagyon differenciált módon. A fogyasztói jogot mindenképpen tovább kívánják fejleszteni az EU-ban. A bizottság javaslatát első olvasatban tárgyalt a, a parlament, és ebből körvonalazódik, hogy a fogyasztó szervezetek számos olyan pontot találnak ebben a jogszabálytervezetben, amelyet kritizálnak, bírálnak szakemberek is sok problémára világítottak rá. A fogyasztók biztonsága is csökkenhet, és több országban esetleg jelenleg meglévő jogok csorbulhatnak, vagy akár el is veszítetik a fogyasztók ezeket a jogokat. Szlovéniában is vannak erre példák. Egy teljes harmonizáció azt jelenteni például, hogy elveszne az a jog, hogy a nemzeti parlamentek rugalmasan, saját mozgástére rendelkezve alkothassanak meg szabályokat, vagy tudjanak reagálni a saját piacukon felmerülő problémákra. Ilyen módon lehetővé téve ennek a piacnak a csökkenőmentes működését és fontos az, hogy reagálhassanak közvetlenül a fogyasztók igényeire. Az irányelv tehát tulajdonképpen olyan hatásokat is hoz, ami csökkentené a fogyasztóvédelem szintjét. És ezért a fogyasztóvédelmi szervezetek felhívják az európai intézményeket arra, hogy még gondolják át az irányelvet, és minimális szinten valósuljon meg a harmonizáció. A fogyasztók védelme a legfontosabb szempont, és a belső piac igényeit is természetesen figyelembe kell venni, valamint a fogyasztók jogait. Ha mindez megtörténik, akkor talán sikerül megelégedetíteni a fogyasztót, és mindegy lesz számukra, hogy a saját hazai piacon vásárolnak, vagy a szomszédos ország piacán, vagy bárhol Európában, akár az elektronikus kereskedelem csatornáját igénybe véve. A kereskedelmi és monetáris ügyekkel foglalkozó szakbizottság is a minimális harmonizációt tartja a legjobbnak, az immateriális jogok tekintetében is. Egy másik intézkedés, amelyet az Európai Bizottság javasol a zöld könyvében, amely az európai kötelmi jogról szól, az az, hogy jöjjön létre egy szakértői csoport, amelynek az lenne a feladata, hogy dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy ennek az új készülő jogszabálynak mi legyen a formája és a terjedelme, illetve mi legyen a tartalma ennek az esetleges opcionális új jogi eszköznek. A viták még zajlanak, folynak, de azt már most is látjuk, hogy az Európai Bizottság előnyösnek tartja az opcionális jogi eszköz megalkotását. Következő szlájdot kérem szépen. Egy ilyen opcionális jogi eszköz vagy instrumentum, bár első pillanatra lehet, hogy nagyon vonzónak tűnik, hiszen itt ebben az esetben a fogyasztó választhat, hogy igénybe veszi -e ezt az opcionális eszközt, vagy inkább a nemzeti jogszabály alapján jár el. Tehát ez vonzónak tűnik, de azért több kérdés és aggá is felmerül ezzel kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi szervezetként eh, szerzett eh, tapasztalataink alapján, hiszen mi nap, mint nap eh, fogyasztókkal állunk kapcsolatban, tanácsokat adunk nekünk, és ennek alapján nem reális szerintünk feltételezni, hogy az fogyasztó valóban választ különböző jogok, jogszabályok között mikor arról van szó, hogy aláír egy szerződést vagy sem. És alig ha várhatjuk el, hogy egy fogyasztó tudatosan választani fog két jogrend között, vagy két jogi forma, vagy jogszabály, törvény között, és majd eldönti, hogy neki melyik opció előnyösebb. A fogyasztóvédelem szintjén is akár nemzeti jogalkotás szintjén, akár az európai irányelvvel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy ez a rendszer fennmarad-e, vagy esetleg folyamatosan veszít az értékéből, vagy leépül. Hogyha a fogyasztó számára lehetővé tesszük a választást, nem biztos, hogy a megfelelő magas szintű védelmét is tudjuk biztosítani. És Esetleg ezzel az opcionális instrumentummal a nemzetközi magánjogban is meg lehet kerülni a fogyasztóvédelem alapelveit a fogyasztói jogok fejlődése vajon a nemzeti szinten megáll-e? Ezeket a kérdéseket fel kell tennünk. És nagyon fontos számunkra, hogy a nemzeti jog is gyorsan tudja reagálni problémákra, és a károkat minél előbb ki tudja küszöbölni. A fogyasztóvédelmi szervezetek nem ellenzik a változásokat. És kérem az utolsó szlájdot. Még egy szlájdon van, amit nem tekintettünk át. Köszönöm szépen. Tehát a fogyasztóvédelmi szervezetek nem ellenez, nem ellenzik a változásokat, sőt, támogatjuk a változásokat. De aggódunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy Európában nincs világos vízió, vagy jövőkép, vagy stratégia a fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi jogszabályok jövőjéről. Végig kell gondolni, hogy milyen akadályok vannak, amelyeket meg kell szüntetni. El kell gondolkozni azon is, hogy mi az úgynevezett hozzáadott érték a fogyasztók számára, és hogy a fogyasztók igényeit és elvárásait hogyan eh, tudjuk figyelembe venni a megoldásokat nem szabad az szorításában elsietetten megalkotni, hiszen az európai fogyasztó mindig is abból a szemszögből kell tekintenünk, hogy minden döntés, politikai döntés befolyásolja az életét és a gazdasági helyzetét hiszen eh, jelenleg nem élnek könnyű időket az európai fogyasztók, és az európai fogyasztó védelmi politika az a terület, amely az európai fogyasztók eh, számára a legközvetlenebbül, a saját bőrünkön érzékelhető eh, és az életüket a legjobban befolyásoló terület, ezért ennyire fontos számunkra a fogyasztóvédelem. Köszönjük. Trollovák asszonynak azt, hogy a fogyasztóvédelmi szempontból megvilágította az opcionális eszközzel kapcsolatos aggályokat. És tényleg világosan jelezte a határait a belső piacnak, ha úgy tetszik, illetve az elektronikus kereskedelmi aspektusokra is rávilágított, kimondva azt, hogy ez legfeljebb 7%-ot tesz ki jelenleg, és azt gondolom, hogy ez mutatja a fogyasztók, az egyszerű emberek aggodalmait, illetve a kereskedelem korlátait is. Most pedig egy olyan személy következik, aki a közös szabályok hiánya kezelésében játszik szerepet. Thomas Klink bíró úr következik, aki a Stuttgarti Tartományi Bíróságtól érkezett. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a meghívást, és azt, hogy elmondhatom önöknek, hogy az Európai kötelmi jogi eszköz hogyan tudná a bíróságok munkáját megkönnyíteni. Előadásom első részében a határon átnyúló tranzakciók előtt álló korlátok legfontosabbjait sorolnám fel, második részben pedig a, azokról a minőségi követelményekről beszélek, amelyeket bíróként elvárnék a bírók a kötelmi jogba akkor lépnek be, hogyha az egyik fél hibásan teljesít, a másik fél pedig végrehajtást keres, illetve kártérítést kér, vagy be akarja tartatni a szerződést. Egy ilyen döntés során az a bírónak a szerződés szellemében kell eljárnia, tehát a szerződés eh, előírásait kell alkalmaznia, és csak másodszorban a szabvány rendelkezéseket. A szerződések értelmezése tehát mindig a bíró legfontosabb feladata egy ilyen per során és most pedig akkor egy határon átnyúló tranzakciót követő pereskedés nehézségeit említeném. Először is nyelvi nehézségek. Az ilyen ügyekben gyakran idegen nyelvű szövegekkel kell foglalkoznunk. Nem annyira a megértésük a, és elolvasásuk a probléma, hanem az, hogy ezeket az eljárás jogba illesszük. A határon átnyúló esetekben fordítást kell kérnünk, illetve tolmácsot kell alkalmaznunk a tárgyalás során. Még hogyha egy EU eszköz létre is jön, akkor is megmaradna a nyelvi korlát. Egy EU kötelmi jogi eszköz azonban egy nyitottabb eh, jogi kultúrát teremtene valamint hozzájárulna ahhoz, hogy közösen értsük meg egyes jogi fogalmak tényleges jelentését, és a jogi kommunikáció hatékonyabb lenne az egyes joghatóságok és tagállamok között. A külföldi joghoz való hozzáférés, az idegen joghoz való hozzáférés, hogyha idegen jogot kell alkalmazni egy ügy eldöntésekor, akkor ezt a bíró általában nem ismeri eléggé. Éppen ezért a bírói gyakorlatban még egy viszonylag kis jogi kérdésre, vagy jelentéktelen jogi kérdésre is szakértői véleményt kell kérni, amely időbe és pénzbe kerül. Hogyha egy EU szabályt alkalmaznánk e, az ilyen esetekre, akkor nem kellene e, külső szakértői véleményt kérni, ez felgyorsítaná a határon átnyúló ügyek rendezését. Az idegen jogi kultúrák megértése. Szintén fontos e, korlátja a pereskedésnek a pereskedésnek, illetve a bíró munkájának az, hogy eltérő jogi kultúrákat képviselhetnek a felek. Hiszen a szerződés értelmezéskor a felek szándékait kell értelmeznünk, nehéz lehet eldönteni egyes kérdésekben a külföldi fél szándékait. Az, hogy aláírták a szerződést, nem feltétlenül jelenti ugyanazt, hogy mind a két fél ugyanazt értette alatta egy EU eszköz létrehozása megint csak hozzájárulna ahhoz, hogy más tagállamok jogi kultúráját megértenénk, hiszen akkor egy közös referencia pont keletkezne. Az egyéb jogterületekkel való kapcsolat. Szintén nehézség egy ilyen eszköz kialakításakor az az, hogy a jog többi területével milyen kölcsönhatásba lépne. Egy ilyen esetekre alkalmazott eszköz, például az eljárási szabályokat is figyelembe kell, hogy vegye, a bizonyítási szab, bizonyításra vonatkozó szabályokat. E, szintén a tulajdon, szintén e, fontos a tulajdonjogra vonatkozó e, aspektus. Megint csak eltérések vannak a tulajdonjog szabályozása területén az egyes tagállamok között, ez szintén komoly nehézségeket okoz. A két eljárás jog, illetve a tulajdonjog közti konfliktus nem szabad, hogy megakadályozza, hogy megoldjuk e, ezt a kérdést, hiszen egy ügy erősen fűződik ahhoz a tagállamhoz, ahol az ügyet a bíróság tárgyalja. Ugyanakkor az EU eszköznek kompatibilisnek kell lennie az egyéb jogterületekkel. Az egyik fél túlzott erőfölénye szintén egy visszatérő probléma, nem csak a fogyasztókkal kötött tranzakciókban, hanem a vállalkozások közti tranzakciókban is. A határon átnyúló tranzakciók során ez a probléma még hangsúlyozottabban jelenhet meg, mint eh, a belföldi ügyekben, mert az egyik ügy nem érti a belső jogot, és nem is érti mondjuk egy bírói határozatnak a jelentőségét. A domináns fél mindig megpróbálja a saját helyi jogát kikötni a szerződésben, mert azt ismeri legjobban, tehát a saját hazájának a jogát, és éppen ezért egy vita esetén ezen a területen mozogna nagyobb biztonsággal. Egy EU instrumentumnak itt figyelembe kellene vennie a fogyasztóvédelmi megfontolásokat is. Az üzleti vállalkozások közti tranzakciókban egy egységes eh, instrumentum megnehezítené az erősebb fél dolgát, eh, hogy ezt az erőfölényt eh, érvényesítse. Az EU kötelmi jog tehát kiegyenlítené az erőviszonyokat. A tranzakciós költségek csökkentése. A tranzakció költsége egyrészt erőfeszítésben, időben és pénzben mérhető, de ugyanakkor az adott, adott esetben perbeli költségeket is jelent, hogyha a szerződés végrehajtásával problémák vannak. Amennyire lehet, a saját ügyvédeket alkalmazva próbálják a szerződést megfogalmazni. Az ilyen megállapodások gyakran közvetítést írnak elő, és nem az állami bíróságok igénybevételét. Ugyanakkor a napi tranzakciók során a felek, mivel ez túl költséges lenne, nem foglalkoznak az esetleges jogvitákkal. A legtöbb piaci résztvevő kis és középvállalkozó. Az ő határon átnyúló tranzakcióik kísértékűek, és éppen ezért nem engedhetik meg maguknak, hogy jogi segítséget kérjenek, ugyanakkor lehetnek elég jelentős összegűek ahhoz, hogy bírósági ügy lehessen belőlük. Vannak olyan vállalkozások, amelyek éppen ezért nem vállalják a kockázatát a határon átnyúló tranzakciónak, mert félnek attól, hogy egy idegen országba perelik be őket. Egy EU szintű jogi szabályozás létrehozása arra ösztönözhetné ezeket a vállalkozásokat, hogy bátrabban alkalmaz, életbátrabban végezzenek ilyen tranzakciókat, ne féljenek a, az esetleges jogvitákból, hiszen a jogviták könnyebben rendezhetőek. Hogyha ez a szabályozás meg is születik egy kötelező erejű jogszabályban, az alkalmazása és az értelmezése még mindig eltérő lehet az egyes tagállamokban. A kétértelmű dolgok értelmezése mindig a bíró eh, diszkrecionális eh, joga, és ez jogbizonytalanságot eh, okoz ez ahhoz vezethet, hogy ugyanazt a jogi eszközt eltérően kezelik, eltérően értelmezik az egyes tagállamokban, és az jog gyakorlatilag eltéríti a jog alkalmazást. Amennyiben ez az eszköz megszületik, a jogegység érdekében az európai bíróságok szerepe is szinte bizonyosan megnövekedne. A kiszámíthatóság egy nagyon fontos tétel a jogban. Ugyanakkor nehéz meghatározni, hogy milyen mélységű legyen a szabályozása ennek az instrumentumnak. Hogyha túlszabályozott, akkor nehezen lehet majd a szerződési szabadságot biztosítani. Hogyha nem eléggé szabályozott, akkor pedig belső bizonytalanságok és inkonzisztenciák alakulhatnak ki. pereskedés során a legfontosabb kérdés az, hogy végrehajtották-e a szerződést, vagy szerződésszegés történt. Milyen jogorvoslati lehetőségek eh, állnak rendelkezésre, milyen kártérítés kérhető. Az EU kötelmi jognak eh, útmutatást kell adnia, hogy az ilyen napi kérdésekkel hogyan foglalkozzon a bíró. Végezetül arról szeretnék beszélni, hogy milyen minőségű legyen egy eh, EU jogszabály. Legyen hozzáférhető maga a jogszabály és a belőle fakadó esetjog minden nyelven elérhető legyen a szakértők számára. Érthető kell, hogy legyen. A nyelvezete, illetve szerkezete ne legyen túl bonyolult, mert minél egyszerűbben meg lehet érteni egy ilyen dokumentumot, annál könnyebben elfogadottá válik majd a gyakorlatban, beleértve a bírói gyakorlatot is. Legyen kompatibilis, legyen kompatibilis az eszköz más jogterületek eszközeivel, különösen a tulajdonjogi szabályozással, illetve az eljárásjoggal. Legyen rugalmas annyira, hogy tisztességes, igazságos módon tudja az igazságszolgáltatást biztosítani a bíróság. Legyen kötelező, mert csak egy kötelező eszközöt, eszközt lehet a gyakorlatban ténylegesen alkalmazni, és ez biztosítja a jogbiztonságot, valamint a kiszámíthatóságot. Legyen opcionális, legyen opcionális a felek részére, legyen szabadságuk abban, hogy a hazai jog helyett ezt alternatívaként választhassák. Ugyanakkor legyen vonzó és meggyőző, a felek lássák a tényleges gazdasági előnyeit annak, hogyha ezt az eszközt választják. Legyen fenntartható, ami azt jelenti, hogy a végrehajtásához időre van szükség. A jogbiztonság nem csak magától az eszköztől függ, hanem a belőle fakadó esetjogból és jogalkalmazásból is. Az EU jognak olyan szempontból kell fenntarthatónak lennie, hogy nyitott legyen az ilyen fejleményekre és fejlődésekre. Amikor ez a jogszabály létrejön, onnantól kezdve még évekre van szükség ahhoz, hogy megfelelően alkalmazható legyen a tényleges jogvitákban, és egységesen alkalmazható legyen. Ugyanakkor nekem nincs kétségem afelől, hogy ez egy sikeres projekt lehet. Köszönöm. Grazie, doktor. Köszönöm szépen, dr. Klink. Úgy gondolom, egy bíró nézőpontja a kötelmi jogi intézményekkel kapcsolatosan nagyon hasznos lehet a tekintetben, hogy hogyan lehet ez hatással a bíróságok munkájára. Nagyon érdekes hozzáadott érték volt ez a mi vitánkhoz, hiszen ez nem csak akademikus vita, hanem a gyakorlati szempontokat is figyelembe vesszük. Az Európai Bizottság képviselőjét fogjuk meghallgatni, a polgári és kötelmi jogi fő osztály vezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jogi szakbizottságnak, hogy meghívtak ide. Nagyon örülök, hogy a bizottság álláspontját ismertethetem önökkel. Három dologra szeretnék koncentrálni. Röviden először arról fogok beszélni, hogy honnan is indultunk mi a zöld könyv háttere, politikai eredete. Másodszorban a gazdasági problémákkal fogok foglalkozni, amelyet kezelni kívántunk a zöld könyvvel. Hiszen a zöld könyv nem megoldás egy probléma keresése során fel fog, fog, megtalált megoldás, hanem az előző előadók által felvetett fontos kérdések kapcsán szeretném megválaszolni, hogy a jelenlegi konkrét problémákat hogyan próbáljuk megoldani. Tehát honnan érkeztünk? Európa most megpróbál a gazdasági és pénzügyi válságból kikecmeregni, de az előrejelzések nem nagyon optimisták. A prognózis elsősorban a nagy tagállamokra terjed ki, és idén 1,7%-os növekedést jelez a prognózis. És csak azért 1,7% a várható növekedés, mert e, mondjuk Lengyelország és, és Németország csak az, ahol 3,4 vagy 3,5 a növekedés, a többi EU tagállam még jóval az átlag alatt van. Nem sokkal, de azért az átlag alatt növekedik, tehát a legtöbb tagállam, és ezért nehéz lesz a gazdasági és pénzügyi válságot magunk mögött hagyni ilyen alacsony szintű növekedéssel. Ez a kiinduló pontunk, és ez az Európai Bizottság 2020-as stratégiának is az alapja. Hogyan lehetne a fenntartható növekedést biztosítani az EU-ban? Ez a fő kérdés. És itt a bizottság, az, vagy a közösség az egyik leglényegesebb segédeszközét kívánja alkalmazni, ez pedig a, az egységes belső piac. A konkrét kérdésünk itt az, hogyan tud a belső piac jobban működni a piacra jutási akadályokat hogyan tudnánk csökkenteni. És itt az ideiglenes rendelkezésünkre álló adatok alapján, és a hatásvizsgálathoz természetesen még több adatot szeretnénk majd felhasználni, de már sikerült egy problémát beazonosítanunk. Nagyon sok a különbség a, amiatt, hogy eltérő a kötelmi jog a tagállamokban és a problémák, valamint a piacra jutási gondok ebből adódnak. Ez foglalkoztatja a bizottságot, ez a legfontosabb gazdasági probléma is. Hogyan tudunk növekedést teremteni Európában, azzal, hogy a belső piacon a piacra jutás esélyeit növeljük. Idén júniusban a zöld könyvben egy stratégiai prioritásra tettünk kezdeményezést, és be nem akarok előre szaladni, de jövőre elfogad a bizottság egy munkaprogramot, és ezért nagyon valószínű, hogy a zöld könyvet követő jövő évi intézkedések már a bizottság munkaprogramjában rendelkezni fognak egy ilyen stratégiai jelentőséggel. Na konkrétan nézzük meg, hogy milyen problémáink vannak. Négy problémát találtunk, ebből kettő a vállalatokat, kettő a fogyasztókat érinti. Már az előttem szólók is említették, magasak a tranzakciós költségek a vállalatok számára. Az adatokból kiderül, hogy csak az összes európai vállalat mintegy egy negyede rendelkezik határon átnyúló ügy, ügyletekkel. A többiek tehát csak a hazai piacon tevékenykednek. De ezeknek a vállalatoknak a fele szeretne határon átnyúló ügyleteket lebonyolítani, hogyha erre lenne lehetősége. Most miért nem mennek, próbálnak más piacokra bejutni a vállalatok? Mi akadályozza a vállalatokat abban, hogy egy másik tagállam piacán próbálkozzanak? Most elsősorban a megnövekedett költségek. Nézzük meg a B2C eh, területet először. Mint eh, tudjuk, a Róma egy eh, hatodik cikke alapján a vállalatok vagy az egész kötelműjogot kell, hogy alkalmazzák, vagy a nemzeti fogyasztói jog kötelező kényszerítő részét, hogyha határon másik országban kínálják a, vagy árusítják a termékeiket hogyha először ez, meg talán találni, hogy melyik, mi az alkalmazandó jog, és ismerni kell az alkalmazandó jog tartalmát. Itt már fordítási költségek is felmerülnek. De még sokkal fontosabb a jogi tanácsadás költségei. Erre két dolog miatt is szükség van. Egyrészt a szerződés a nemzeti jogban lévő kényszerítő követelményeknek meg kell, hogy feleljen. A másik probléma, hogyha jogi tanácsadásra van szükségük a vállalatoknak, ugyanis a saját általános szerződéses feltételei miatt a számukra legkedvezőbb szerződéses megoldást akarják nyilván megtalálni, de hogyha egy más nemzeti joga kiinduló pont, akkor szükségük van a jogi tanácsadásra, valakinek a tanácsára, aki ismeri ennek a másik országnak a jogát, hiszen csak így tudják a számukra számunkra legkedvezőbb szerződési formát megtalálni. A becslések szerint egy KKV-kkal foglalkozó brit szervezet becslése szerint vállalatonként és tagállamonként mondjuk 15 ezer euró az átlagos költség. 15 ezer euró tulajdonképpen nem sok, hogyha mondjuk a Siemensre gondolunk, vagy az Alcatelre, vagy valamilyen nagy tagállam, valamelyik nagy vállalatára. De 15 ezer euró egy KKV számára nagyon sok pénz, különösen akkor, hogyha ezt beszorozzuk a tagállamok számával, nagy összeget kapunk és a kis és középvállalatok a legfontosabbak a számunkra, hölgyeim és uraim. Európában a vállalatok 99%-a KKV, és nagyon világos statisztikai bizonyítékunk van arra, hogy a KKV-knak nyújtott támogatások, illetve a több innováció, nagyobb növekedés és több munkahely között nagyon-nagyon szoros a kapcsolat és ez a legfontosabb a számunkra. Megpróbáljuk tehát mindenek előtt a kis és közép vállalatok költségeit csökkenteni. A második probléma, amivel a vállalatok szembes, szembesülnek, a szinergia hatások, amelyeket esetleg nem tudnak kihasználni a vállalatok. Hiszen minden tagállamban, ahol a határon átnyúlóan ügyleteket bonyolítanak egy új szerződésre van szükség. Tegyük fel, hogy mondjuk egyetlen egy szerződés alapján tudnák értékesíteni a termékeiket. Egyetlen egy IT platformot alkalmazhatnának. Ez borzasztó nagy költségmegtakarítást jelentene az önök számára, hogyha ilyen vállalat lennének. És minél több tagállamban értékesíték a termékeket, annál nagyobb lenne a méret gazdaságosság, annál több szinergia hatást tudnának érvényesíteni, és ez nem működik. Éppen ezért szeretnénk lehetővé tenni most, hogy ilyen előnyökkel is élhessenek a vállalatok. Most eddig mindig vállalatokról beszéltem, most rátérnék a fogyasztókra. Az első probléma, amit látunk a fogyasztókkal kapcsolatban, ez nagyon világosan válik egy felmérés alapján, amelyet mi készítettünk száz termékből álló kosarat vettünk, száz reprezentatív terméket, és ellenőriztük, hogy ez a száz termék minden tagállamban online beszerezhető-e. Először a legsokkolóbb eredménnyel kezdeném, ami a legkisebb nemzeti piacokat, Ciprust és Máltát illeti. 98, tehát a 100 termékből 98 Cipruson és Máltán online formában nem állt rendelkezésre. Jó, mondhatják, jó, ez a két legkisebb tagállam. De hogyha megnézzük a következő 13 tagállamot, ugye a piac nagysága szerint a következő kategóriában levőt, még itt is a 100-ból 50 online ott helyben nem volt beszerezhető és most nézzünk egy ellenőrzést, ellenőrizzük az árakat hogyha most megnézzük, hogy fogyasztók aktívan más tagállamban próbálnak beszerezni ezeket a termékeket, akkor több mint 10%-os árelőnyt tudnának érvényesíteni. És ez egy dolgot nagyon világosan megmutat. A tagállamok, elsősorban a kis piacsal rendelkező országokban ugye nem, ott nincs elég verseny, és ezért túl magasak az árak, túl kevés a választék, és valószínűleg a minőség is rosszabb. A második problémája a fogyasztóknak az, hogyha mondjuk aktívvá válnak a fogyasztók, és másik tagállamban próbálnak meg valamilyen terméket értékesíteni, most, most egy hipotézist állítok fel, nem akarok itt kiszemelni egy tagállamot, de tegyük fel, hogy egy lett fogyasztó Lengyelországban vagy Németországban, egy lengyel vagy egy német vállalat honlapján akar megvásárolni egy terméket ugye beteszi a kosárba, interneten vásárol, és akkor megjelenik az a rész a képernyőn, ahol a saját adatait kell megadni a kártya számával együtt. És ahogy beírja, hogy Lettország, puf, elfeketül, vagy kifehéredik a képernyő, és megjelenik egy üzenet, Lettországba nem értékesítünk. Azt tapasztaltuk, 11 ezer tranzakcióra tett kísérletet vizsgálva elektronikus kereskedelemben, és azt tapasztaltuk, hogy ezeknek a tranzakcióknak a 61%-a nem valósult meg. Most nem mondom, hogy ez csak a kötelműkben lévő eltérések miatt van, mások is vannak, de azért az összes elektronikus tranzakció amikor fogyasztók aktívan akarnak online vásárolni, nem valósul meg ez olyan helyzet, ami hát finoman fogalmazva nem kielégítő. Ezek voltak a problémák, és erről beszélünk. A bizottság elkészített egy zöld könyvet hét alternatívával, opcióval, és ugye ennek a workshopnak a tulajdonképpen egy tárgya, ebből egyik opció az opcionális jogi eszköz. Ez egy innovatív megoldás, ennek az opcionális eszköznek két különleges bája van, ha így fogalmazhatok. Az első nagyon bájos dolog ezzel kapcsolatban az, hogy a harmonizációval szemben ez nem helyettesíti a nemzeti jogot. A nemzeti jog továbbra is megmarad, fennmarad. A nemzeti jogot továbbra is lehet alkalmazni. A második bájos kis elem az opcionális eszközzel kapcsolatban, hogy ez opcionális, fakultatív, azaz a felek ezt választhatják. És hogyha nem akarják választani, akkor nem ezt választják. És hogyha nem ezt választják, ebből semmilyen hátrányuk nem származik, és semmilyen költségük nem merül fel. Csak akkor, hogyha a felek mind a két fél gazdasági előnyt lát ebben, akkor választják ezt az opcionális eszközt. És akkor látnak majd ilyen gazdasági előnyt, Ez már az előttem szóló előttök is elmondták, hogyha egyrészt ez jól kezelhető, könnyen hozzáférhető, és másodszorban a gazdasági szükségleteiknek megfelel. Hogyha nem ez a helyzet, akkor nem választják ezt, és akkor nincs probléma, akkor a status kell megbírkoznunk de hogyha látják, hogy gazdasági előnyük származik ebből, tehát például nagyobb a választék, magasabb minőségben, alacsonyabb áron, vagy szinergia hatásokat tudnak kihasználni, vagy méretgazdaságossági szempontok vannak, akkor ezt fogják választani, és ez az opcionális eszköz különös bája. Néhány szót ahhoz, amit az előző előadóktól hallottunk. Drónovák asszony egy sor nagyon fontos dolgot mondott el, amelyek nagyon legitim megállapítások a fogyasztók szempontjából. Én az előbb elmondtam, hogy ugye mind a két fél akkor választja ezt az eszközt, hogyha akarja. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó is kell, hogy akarja ezt, vagy ezt, akarja, ezt kell, hogy akarja választani, és ezt csak akkor fogja megtenni, hogyha nagyon magas védelmi szintet testesít meg ez az eszköz. Tehát világosá kell tenni. A magas fogyasztóvédelmi szint, ez nem a leg, létező legmagasabb, mert akkor ez nem valószínű, mert akkor a vállalat nem akarná választani ezt az opcionális eszközt, de az biztos, hogy nagyon magas kell, hogy legyen a fogyasztóvédelem szintje. A fogyasztónak mi a legfontosabb? alapvetően bízzék a nemzeti jogában, mert abból indul ki, hogy ott a másik szerződő fél nem fogja átverni. Ez a bizalom, ez az, ezt az alapvető bizalmat kell, hogy érezze az opcionális eszköz iránt is, máskülönben nem fogja választani. Ez tehát nagyon fontos, hogy ezt garantáljuk. A másik dolog, Taranova asszony említette, hogy a fogyasztók inkább helyben vásárolnak, és igazából ott nincs nagy választási lehetőségük. Hogyha egy fogyasztó helyben, szívesebben helyben vásárol, akkor ezt továbbra is ott fogja megtenni, nem kell neki ezt az opcionális eszközt választani, nem kell neki más országból beszerezni, amit akar, hogyha vesz, szeretné, hogyha a sarkon akar bevásárolni, a kisboltban, mert ott ismeri az eladót, akkor további is ezt fogja megtenni, ebben senki nem fogja megakadályozni. A másik dolog, a fogyasztónak itt most tényleg választási lehetősége van. Itt két forgatókönyvet kell megemlítenünk. Az első forgatókönyv, mert ugye azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a, vá- a vállalatnak eh, van választási lehetősége, a második forgatókönyv szerint a fogyasztónak. Itt vannak érvek és ellenérvek. A bizottság úgy döntött, hogy hát először egy hatásvizsgálatot készítsünk el. De vegyük mondjuk a legrosszabb esetet idézőjelben, a fogyasztó szempontjából a legrosszabb esetet, hogyha a vállalat választhat én 16 évig dolgoztam a fogyasztóvédelem területén évként, tehát most legyek én a fogyasztó ügyvédje. A vállalat azt mondja, ezt a terméket megveheted de a határon átnyúló ügylet kapcsán, de csak az opcionális eszköz alapján. És akkor a fogyasztónak még mindig van választási lehetősége, ugyanis vagy, dönt, vagy úgy dönt, hogy megveszi ezt a terméket, és akkor tudja, és ez nagyon fontos, hogy nem fogják átverni, azaz a fogyasztóvédelem szintje nagyon magas lesz. De előnyel is jár, hogyha ezt a terméket megveszi alacsonyabb áron, és egy nagyobb választékból választhat. Ugye előbb elmondtam, hogy 10%-kal olcsóbban lehet általában így másik vagy határon átnyúló ügylet keretében vásárolni. Hogyha ezek a szempontok meggyőzik, akkor így fog eljárni. Vagy még mindig annak tudatában, hogy a nemzeti, nagyon magas fogyasztóvédelmi szintjét megőrzi az opcionális eszköz, akkor választhatja ezt az előnyök ismeretében. A fogyasztó tehát választhat, hagyjuk meg neki a választás jogát. Következő nagyon fontos szempont a jogérvényesítés. Itt a vászonyjal, egyetértek, ez nagyon lényeges valóban. Elfogyasztott, igazából ez érdekli, hogy hatékonyan érvényesíthesse a jogait az elektronikus kereskedelemben is. Ezt persze látta, belátta a bizottság is. A digitális agendában a bizottság már bejelentette, hogy 2012-re kidolgoz egy jogi eszközt, amely a peren kívüli eljárásokra határon átnyúló ügyletek kapcsán egy vitarendezési lehetőséget kínál, ez a tárgyi jogot szabályozza, és itt nem csak egy nagyon érdekes megoldást tárunk, vagy adunk a fogyasztónak, hanem egy határon átnyúló módját a jogérvényesítésnek, ami nem drága és nagyon hatékony a bizottság tehát ezzel a kérdéssel foglalkozni fog. És ugye nem akarok előbb szaladni annak, amit a kollégák mondanak majd el, de ez egy stratégiai intézkedés, ami már szerepel a bizottság jövő évi munkaprogramjában. Tehát látjuk ezt a problémát, és foglalkozunk vele, megoldáson dolgozunk. Még néhány megjegyzésem van a többi előadótársamhoz is. Amit Klink mondott, hát azt nem tudom sok mindenek kiegészíteni, hiszen azok az előnyök, amelyek a nemzeti bíróságokon jelentkeznek az opcionális eszköz kapcsán, ezt én is így látom. Csak egy dolog. Ma szó volt már arról, hogy a nemzeti bíróságok ért, jogértelmezése eltérő lehet. Vannak, akik ebben problémát látnak, és én ezért kívánok ezzel röviden foglalkozni. Valóban, lesznek olyan esetek, ahol mondjuk Nápolyban egy elsőfokú bíróság, és Uppsalában ugyancsak egy, egy elsőfokú bíróság kell, hogy értelmezze ezt az opcionális jogi eszközt. És az értékelésük eredménye, a döntésük eltérő lehet, ami problémát jelenthet. Tehát az első válaszom erre az, hogy természetesen ilyenkor lehet az Európai Bírósághoz fordulni. Az Európai Bíróság feladata a közösségi jog értelmezése, és igazságot fog teremteni, de ez hosszú időt vesz igénybe, ez nem mindig jó gyakorlati, meg praktikus megoldás. De kérdezzük meg, hogy ez valóban probléma? Képzeljük el, mondjuk egy némát, német példát mondok, de mondjuk francia vagy angol példát is mondhatnék, van Kielben, vagy Rosenheimben egy bíróság, és a német polgári törvénykönyvet ugyanúgy értékelik. Vagy egy Lilli és egy Marseille bíróság a kódcivilt ugyanúgy értelmezik. De azért eltérő ítéletek születhetnek, és hogyha nincs felebezés miért kell felháborodnunk azon, hogyha egy Uppsala és egy nápoly bíróság is más eredményre jut? Ugyanez sokszor előfordul felebedés kapcsán is, hogy a következő fokra kerül az eljárás. Esetleg az is lehetőség, hogy létrehozunk egy olyan adatbankot, ami összekapcsolja az összes olyan bíróságot, amelynek feladata az opcionális jogi eszköz értelmezése. Tehát a napi bíróság belenéz ebbe az adatbázisba, és azt mondja, hogy hoppá, az Uppsalai Bíróság itt már hozott egy döntést, egy ugyanilyen esetben, akkor itt nincs ugye jogilag kötelező kötelező érvény, de azért párhuzamosság van, meg lehet nézni másik bíróságok döntéseit. A megállapításom tehát az, hogy igenis ez kezelhető probléma, nem kell ezt túl dramatizálni. Kitérnék arra, amit ma asszony mondott. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, a Euro Chambers adatait mertette velünk, ezeket még nem láttuk, érdeklődéssel várjuk. Azt mondta, hogy a finn vállalatok 80%-a mondta azt, hogy a jogszabály különbözősége nagy problémát jelent. És a többi akadály a jogviták kapcsán fele akkora jelentőségű. Az nyelvi problémát csak a vállalatok egy negyede jelölte meg problémaként. És ez függ össze azzal, amit az előbb mondtam, arról, hogy milyen akadályok vannak. A Eurochambers egész Európára kiterjedő felméréséből ugyanazok az eredmények derültek ki. Ezek a problémák, és ezekkel kell tehát foglalkoznunk. Most, ami azokat a kérdéseket illeti, amelyekről Klink és Linány is beszélt, Nos, persze, én is így látom, világosnak, egyértelműnek, hozzáférhetőnek kell lennie az opcionális eszköznek. Az, a szakértői csoportban kiváló kollégák eh, dolgoznak, mi is a bizottságnál, azért nem vagyunk akármilyen gyerekek, és mi is keményen dolgozunk, tehát biztos, hogy találunk valamilyen megoldást. Ez teljesen világos, amit Linaj Mászon is mondott, Biztosítani kell, hogy ne legyenek joghézagok a nemzeti jogban. Valóban az opcionális jogi eszköznek minden lényeges problémával foglalkozni kell, ami felmerülhet a kötelmi jog területén, és valamilyen megoldást kell erre kínálnia ezzel is foglalkozunk kell. És foglalkozunk kell a B2B és a B2C rendelkezések közötti különbségek kidolgozásával. És, és ezzel a végére érek az előadásomnak, hölgyeim és uraim, egy gyakorlati megoldást kell találnunk gyakorlati problémákra, amelyeket a vállalatok és a fogyasztók rendelkezésére bocsátunk, hogy választhassanak. Választhassák ezt az opcionális eszközt, hogyha ez tűnik az ő gazdasági problémáik szempontjából a legmegfelelőbb megoldásnak. És ezzel azt érjük el, hogy gazdasági növekedést úgy a kínálati, mint a keresleti oldalon elő tudjuk segíteni az egész Európai Unióban. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, grazie davvero, eh, dottor. Köszönöm szépen, Stadenmeier doktor. Mindenre kitérő és nagyon részletes előadás volt ez tárgyalta mindazokat az aspektusokat, amelyek lényegesek lehetnek a fogyasztók, a vállalkozók számára, a piac szempontjából, és azt taglalta, hogy a gazdasági válságot követően milyen további fejlesztésekre, fejlődésre van szükség a belső piacon. Egy kicsit kezdünk kifutni az időből. És mivel az volt a szándékunk, hogy vitát tartunk. Lord Bornensnek adom meg a szót a brit felsőházból. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy összehívta ezt a megbeszélést, és hogy meghívta a nemzeti parlamentek képviselőit. Ami a közös referencia keretnek a tervezetét illeti. A Lordok házában, a szakbizottságban Sokat gondolkodtunk ezen a kérdésen, és arra jutottunk, hogy ellenezzük az általános kötelmi jog harmonizációját. Nem látjuk, hogy milyen bizonyítékokat szolgáltatnának az költségekre, előnyökre vonatkozó elemzések. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy ez egyfajta standard feltételekké, szerződéses feltételekké feldődjön ki, a bizottság sajnálatos módon sokszor hivatkozik egyfajta eszköztárra. Megvizsgáltuk a bizottság zöld könyvét, és ezt jelenleg is tárgyaljuk. Az előzetes elképzelésünk a hét javasolt opcióról a következő. Továbbra is ellenezzük a harmonizálást az általános kötelmi jog területén, ezt a tagállamokra kell hagyni. Egyelőre nem tapasztaltuk az előnyeit a harmonizálásnak, anélkül, hogy túlságosan nagy kockázatokat jelentene, vagy túlságosan nagy zavart a jogrendben. A tanácsi következtetések fényében a harmonizálás megközelítése nem volt napi rende, legalábbis ez derült ki a következtetésekből, de úgy látszik, hogy mégis. Vagyis, ami az opcionális jogsz, jogi eszközt illeti, kétségeink vannak az értékeivel kapcsolatosan, bár ma délelőtt sok érv hangzott el. Nem tűnik úgy, hogy az Egyesült Királyság számára túlságosan előnyös volna, nem támogatják az üzleti szövetségek vagy a fogyasztói szervezetek sem. További hatástanulmányokra, bizonyítékokra van szükség, még mielőtt támogatni tudjuk ezt a fakultatív jogszabályi rendszert. A rendelkezésre álló információk alapján talán a legkevésbé kellemetlen opció a második volna, amit a zöld könyv említ, amit már említettem, a fordítása a közös referencia keretnek, vagy az, hogy átalakítjuk ezt egy eszköztárrá. Az európai kötelmi jogra vonatkozó követelményeket meg kell határozni, ez valóban így van, a kérdés, hogy lehetséges-e ez? Továbbra is nehézséget fognak okozni a különböző nyelvek, az ütemezés, időre lesz szükség ehhez. A bizottság képviselője is kifejtette, hogy a célja, amely egyébként igen dicséretes, és egyetértünk vele, hogy hozzájáruljanak a növekedéshez, csökkentve a bürokráciát és a költségeket, de attól tartok, hogy költséges lesz ez a, a javaslat és ez bizonyára nem lesz egyszerű megoldás a jelenlegi gazdasági helyzetre. A jogi közösség Angliában és Velszben hangsúlyozza, hogy milyen nehézségeket idézne elő egy ilyesfajta kezdeményezés, és az Egyesült Királyságban mindhárom joghatóság képviselői kifejtették, hogy nincsen szükség ilyen jogszabályra. Igazából pontosan nem is látjuk, hogy mi az oka a határokon átnyúló kereskedelmi ügyletek alacsony számának. A jogi közösség számára úgy tűnik, és ezzel én is egyetértek, hogy a nehézségek többségében a fogyasztóvédelmi szabályokból erednek. És hogyha ez az a, és ez a terület, amelyel igazából foglalkoznunk kellene. Link bíró beszélt az idő tényezőjéről, hogy mennyi idő szükséges egy európai jog kialakításához. Az opcionális instrumentum tekintetében nagyon sok hivatkozásra van szükség a bírósági joghatós, jog alkalmazásra, és az Európai Bíróság már most igen túlterhelt. Hogyha a határokon átnyúló kereskedelem alacsony szintje hátrányos a fogyasztók számára, akkor ezen a területen kellene tovább dolgozni. Linaina már asszony Finországból hangsúlyozta a felszólalásában, amely egyébként igen értékes volt és érdekes, ahogyan Drónovák asszony is elmondta, hogy a fogyasztói aggályok nagyon lényegesek, és talán a leglényegesebb szempontok ebből a szem, ebben az összefüggésben ezzel kellene foglalkoznunk. Két nagyon gyors, általános megállapítás. Sok kezdeményezést támogatok ezen a területen, és a bizottság céljait is támogatom, azokkal egyetértek, de a polgári jog területén van egy olyan trend, hogy nem csak átfogó, hanem egy kicsit már túlzó mértékű javaslatok érkeznek, túlságosan összetettek, és olyan változásokat követelnek, amelyek hatással lennének 27 különféle joghatóság rendszerére, ez már túlzás. Ezeket nem lehet egyszerre figyelembe venni vannak javaslatok az öröklése kapcsolatosan, a vállással kapcsolatosan, és ami a polgári jogot illeti, tanulnunk kellene a büntetőjog területéből, ahol, ahogy én látom, lépésről lépésre haladnak, fokozatosan kidolgoznak olyan jogi eszközöket, amelyek megerősítik az egyéni szabadságjogokat, és erősítik a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és a jogi rendszerek kölcsönös elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Andy Afson következik a svéd parlament képviseletében. Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja säga någonting om den här diskussionen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány szót szólni erről a vitáról. Különböző irányokból közelítjük meg ezt a kérdéskört, és sokan más és más nézőpontokat próbálnak kifejteni a fogyasztói jog szempontjából, fogyasztói védelem szempontjából. A fogyasztóvédelmi irányelv a kiinduló pontunk. Ott átfogó nemzeti vitákat folytatunk arról, hogy a kötelmi jog hogyan befolyásolja a helyzetet különböző országokban. A tradíciók eltérnek az egyes országokban, ezt már hallottuk. Amikor arról volt szó, hogy hogyan tekintjük a különböző jogszabályi rendszereket. A skandináv bíróságokon nagyon nagy hangsúlyjal szerepel az, hogy kinek tudható be valamiféle védkesség, és ez milyen súlyú a kötelmi viszonyokban. Hogyha kötelező érvényű egy jogszabály, vagy ha fakultatív, akkor egyfajta eszköznek tekintjük. Korábban is elmondták, hogy nagyon nehéz értelmezni ezeket a jogszabályokat. Én nem gondolom, hogy ez így volna. Magam is bíróként dolgozom a Stokholmi bíróságon, illetve dolgoztam, mielőtt képviselő lettem. Inkább arról van szó, hogy kik a peres felek, és az ő problémájukat kell értelmezni, segíteni kell őket a konfliktus megoldásában. Tudni kell, hogy mi a szándékuk, hogyan alakult ki a vitás helyzet, és hogyan próbálták tükröztetni a szerződésben a szándékaikat. A gyakorlatban természetesen, ha a felek szabályozni szeretnének valamilyen vonatkozást a viszonyukban, akkor talán jobb, ha úgy fogalmazzák meg, ahogyan ők azt a legalkalmasabbnak találják. Hogyha erre megvan a szándékuk, akkor így ezt a bíróság elé lehet vinni. A bíróságok különböző értelmezési információkra hivatkozhatnak, jogalkalmazásra, különböző jogszabálygyűjteményekre, és ezután jön az anyagi jogi döntés. És ezen a ponton egy kicsit aggódom a zöld könyv megalapításai miatt, hiszen az értelmezési módszereket úgy kell kialakítani, hogy az érintett felek számára is megfelelő legyen. Ha túlságosan mereven alkalmazzuk a szabályokat, akkor a mozgástér megszűnik, és a szabályok fontosabbak lesznek, mint a felek szándékai, és ezt szeretnénk pont elkerülni. Kétségeim vannak a tekintetben is, hogy az online környezetekre hogyan tudunk törvényeket alkotni. A nemzeti szinten mi mindig úgy gondolkodunk, hogy a jogszabályoknak semlegesnek kell lenniük, technológia semlegesnek, vagyis ebbe az irányba azért nem mozduljunk el olyan gyorsan, az internetes, telefonos vagy akár a hagyományos postán kötött szerződések esetében mi a helyzet, fel kell mérni. Technikailag a jogszabályoknak csatorna semlegesnek kell lenniük, vagy technológia semlegesnek. A zöld könyvre visszatérve. Az alkalmazási hatály tekintetében, a polgári jogi alkalmazási hatály tekintetében nem igazán értem, hogy miért tartják ezt olyan nagy hozzáadott értéknek. Szerintem egy kicsit zavaros, erről már vitáztunk, nagyon hasznos volna előrelépni olyan tekintetben, hogy könnyebb legyen az országok közötti kereskedelem, de ne feledkezzünk meg arról, hogy mi zajlik a terepen, és hogy mi a végső célunk. Köszönöm. Köszönöm Afszan úrnak. Most pedig a lengyel parlament képviseletében Kális úr. Köszönöm, köszönöm, hogy megkaptam a szót és a meghívást is, amelyet a nemzeti parlamentek felé intéztek. Szerintem ez egy rendkívül fontos megbeszélés itt ma. Én a, az Igazságügyi és Emberi Jogi Bizottságnak vagyok elnöke a lengyel parlamentben, de 88-89-ben, amikor Lengyelországban a keresztkasztal tárgyalások folytak, akkor én egy frissen végzett jogászként a Varsói Egyetemen, aki a Czüriki Egyetemen is végezte a tanulmányait, megláttam a lehetőséget, sok külföldi cég jött befektetni Lengyelországba, és az én frissen alapított jogi cégem számos szerződést készített amerikai, brit, svájci cégeknek. Emlékszem, akkoriban mindenki azt mondta, hogy a jogrendszerek nem mindig kompatibilisek, és nagyon nehéz tudatában lenni, ismerni más országok hatályos törvényeit, más a jogi kultúra. Tehát ezért tudom megérteni ezt az egész folyamatot, ami az elmúlt öt évben itt zajlott, hogy a kötelmi jogot harmonizáljuk Európában. Szerintem ez mindenki számára fontos. Három olyan ország van az Európai Unióban, amely a common law tradíciót követi. E, épp a Lordok háza képviselője is említette ezt. Nyilván ezek külön problémát jelentenek, de hadd mondjam el, hogy a második világháború előtt Lengyelországban nekünk egyesítenünk kellett a jogrendszert, mert 125 évig korábban Lengyelország fel volt osztva a német császárság, az osztrák birodalom és a cári birodalom között, és a három jogrendszerből három év alatt egy, egyet faragtunk gyakorlatilag. Nyilván ez lehetséges, idő kell hozzá, lépésről lépésre kell megtenni, mint ahogy azt az előttem szóló is elmondta. Lengyelországban mi úgy gondoljuk, hogy túl korai még egy egységes európai kötelmi jogban gondolkozni, de ezt az opcionális eszközt mi támogatjuk az elnök elnöks, a lengyel elnökség során, amely ugye 2011 második fél évében lesz, szeretnénk majd erre az eszközre eh, koncentrálni, és eh, én magam pedig támogatni fogom, hogy ez váljon a lengyel elnökség egyik prioritásává. Nöke professzor úr mondta, hogy az a jogász csapat, kutatói csapat, amely a e, közös referencia keretet létrehozta, e, ebben a csoport professzor Czol professzor is működött, e, akivel egyébként mi napi kapcsolatban vagyunk. Végezetül már van egy opcionális eszköz, rendszer, amely a vállalkozások közti szerződések területén igen jól működik. Ezek ugye olyan szerződések, amelyek nagyobb összegről szólnak, és itt előtérbe kerül a baráti megoldása az esetleges jogvitáknak, előtérbe kerül a, egy harmadik ország, vagy valamelyik peresfél jogának az alkalmazása. Például Svájcban amely ugye az Európai Uniónak nem tagja, de a jogát gyakran kikötik a cégek, például lengyel és német cégek gyakran a svájci jogot kötik ki, eh, mint a jogviták alapját. És eh, hát egyébként is vannak választott bíróságok eh, szerte Európában, amelyek egyfajta megegyezéses jogot, megegyezésen alapuló jogot alkalmaznak. Én nem tartok, nem félek a különbségektől. Nem félek attól, hogy az egyes helyi bíróságok eltérő döntéseket fognak hozni. Az elsőfokú bíróság, hogyha hoz egy döntést, a másik bíróság pedig ugyanezen, ugyanarra a tényekre alapozva más döntést hoz, az gyakorlatilag normális dolog, mert hogyha mondjuk vegyünk egy francia bíróságot, amely hoz egy, egy döntést, és ezeket a, ezt a döntést felhasználva a lengyel bíróság hozhat döntést, akkor elsiklik esetleg a fölött, hogy hogy a, itt eltérő ügy van, eltérő felek vannak. Az egész jogrendszert szerintem fenyegeti, mert alapvetően ugye a jogalkalmazás arról szól, hogy a bíró az adott ügyet értelmezi, az adott tényeket értelmezi, és ez alapján szolgáltat igazságot. Tehát összefoglalva túl korai még a közös kötelmi jog, az európai eh, közös jog. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ehelyett intenzívebbé kell tenni az opcionális eszköz előkészítését. Hosszú távon pedig természetesen majd ez az integráció el fog mélyülni. Köszönöm. parola... Köszönöm, Kalis úr a spanyol szenátus képviseletében fog most beszélni Diaz de Mera. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy szót kaphattam. Négyen képviseljük Spanyolországot, és két felszólalunk van, az EPP részéről és az SND részéről, és mi is bírók vagyunk a saját hatáskörünkben, és én egy szigetről érkeztem, a Kanári-szigetekről, Gran Canariáról, de nem érzek semmiféle elszigeteltséget. Ellenkezőleg úgy érzem, hogy ez gazdagítja a tapasztalataimat, és most úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy lehetőség arra, hogy erre a témára kiterhessünk. A görög krízis szó lehetőséget is jelent. Most leginkább a szenvedést érezzük az munkanélküliség miatt, a finanszírozási, a pénzügyi válság miatt, és az, a jelzállók hitelek miatt, és nem látjuk, hogy hol van a lehetőség. Most inkább a vételenséget érezzük, sok európai érint ez, a bizonytalanságot, a félelmet a jövőtől, és szeretnénk, hogyha a képviselők megmutatnák az előre mutató utat a szenvedőknek, hogy ne kelljen még egyszer átélni egy ilyen válságot. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy most van itt az idő, hogy az eddigi tapasztalatainkat felhasználjuk. Mint például az a korábbi jogintézményekkel kapcsolatosan is változik a helyzet nem csak a jogalkalmazás helyzete változik, tanulunk egymástól, mint például az eseti jogot alkalmazó rendszerekből, és mi a jogászok is tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy a valóság is változik, nekünk is változnunk kell a hozzáállásunkban, hogy megfeleljünk azoknak az elvárásainak, akiket képviselünk itt a parlamentekben. Az, hogy ez egy opcionális eszköz, és egy érdekes kérdés. Négy lehetőségről beszélt a bizottság. Először is azt mondja, hogy az a piac láthatatlan keze oldjon meg mindent, vagy pedig egy ex novo normatív jogi eszközt fogalmazunk meg harmonizációs alapon, és ez egy hosszabb folyamat. Úgy gondolom, hogy a, sem a 81. sem a 27. szerződés nem határozza meg a hatályt, hanem a 352-es cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Hogyha ez egy opcionális jogi eszköz, akkor sikerre vihető, hogyha a KKV és a fogyasztó látja, hogy mit ad neki az Európai Unió, és azt látja, hogy ez jobb, mint ami eddig volt. Hogyha amit ajánlunk, az rosszabb, mint ami volt korábban, akkor igazából nem tudom, hogy mind dolgozunk itt ilyesfajta garanciákra van szükség. Hogyha már most a, garanciák erősebbek, mint amit ajánlunk, akkor miért örüljenek ennek az emberek? A nagy cégeknek rengeteg jó ügyvéd áll rendelkezésükre, de a kis és középvállalkozások, a fogyasztók rosszabb garanciákkal rendelkezhetnek majd, mint most a e, jelenlegi helyzet szerint, akkor nyilván nem fogják ezt választani. Az opcionális jelleg tehát azt jelenti, hogy amit ajánlunk, az jobb legyen, mint az alaphelyzet, ami már létezik. És a jövőben remélhetőleg jön egy pillanat, amikor ez már automatikus lesz, hiszen mindenki tudni fogja, hogy a az nemzeti jogi lehetőségeknél ez jobb lehetőség. Nagyon érdekes felszólalásokat hallottunk, illetve a bizottság képviselője is egy érdekes összefoglalót adott. Nem csak azért értek velük egyet, mert bírók, és ez egyfajta mundér becsületének a védelme, hanem nagyon érdekes dolgokat vázoltak fel. beszéltek arról, hogy legyen előrelátható, világos, bizonytalanságokat kiküszöbölő, kompatibilis és rugalmas ez az eszköz, és ez mind nagyon lényeges. Ami ennek a szövegnek a tartalmi részét illeti, az egyik dolog az, hogy a visszaélésre lehetőséget adó rendelkezéseket ki kell küszöbölni, a visszalépés, az elállás lehetőséget, az értelmezési lehetőségeket egyértelművé kell tenni, az nem teljesítés esetén a jogorvoslati lehetőségeket nem, intézmények, stb. Ezek mind olyan témák, és ebben a ter- ezen a területen az egyeztető bíróságoknak is nagyon fontos szerepe van, és ezt nagyon jól kell szabályozni, hogy hasznosak legyenek ezek az intézmények. Kétféle szerződés típusról beszélnék, az egyik az adásvételi, a másik pedig a szolgáltatási szerződések és ezek a mozgásterek azok, ahol nincsenek igazán szabályok, ahol nincsenek jogi szabályok, ott nem mindig működünk úgy, mint az angyalok igazságosan, ezért kellenek a szabályok és a törvények. Ez fontos a fogyasztók és a KKV-k szempontjából. Éppen ezért választjuk általában a, a piacot, a szabályozott piacot és a jogállamot. Gratulálok a bizottságnak és az előadóknak is, akiket hallottunk, különösen az, aki összefoglalta az egészet, a bizottság képviselője, nagyon értékesen tartom ezt az összefoglalót, köszönöm. Köszönjük eh, Diaz Teira úrnak ezt a szenvedélyes hozzászólást és most pedig Neracis képviselő következik. A dél is jelen van, a dél is képviselteti magát. Most Spanyolország után hallgassák meg a görög képviselőt, az engem. Szeretnék röviden én is mondani valamit a válságról. Persze a válság örögül szintén egy olyan szó, amiben benne van az esély szó is, ugyanígy, mint a kínaiban, és szerintem a válság kapcsán nekünk is látnunk kell az esélyeket, a lehetőségeket. Nos, meghallgattuk a fogyasztóképviselőit, kereskedelmi kamara képviselőjét, jogtudósokat, egyetemi embereket, de ami kezdettől fogva, amit kezdettől fogva hangoztatnunk kell, az a következő. Teljesen jogosan önök meghívtak erre a szemináriumra, parlamenti képviselőket, általában a jogi bizottságok eh, tagjait, hiszen mi képviselők eh, kell, hogy szembesüljünk eh, ezekkel a legkülönbözőbb szempontokkal, amelyek a fogyasztók vagy a vállalatok számára fontosak. És talán megkönnyíthetjük embertársaik életét, hogyha bizonyos szabályokat megalkotunk. Elég régen foglalkozom ezzel a témával, de mégis eh, most úgy gondolom, hogy kicsit túl korai ebben a szakaszban döntéseket hozni. Miért mondom ezt? Ahogyan a spanyol kollega is elmondta, beszélhetek tovább? Köszönöm szépen. Tehát, A kötelmi joggal kapcsolatban már most is vannak védelmi mechanizmusok, azért nem a 18 vagy a 19. században élünk már, léteznek eh, megfelelő megoldások, mert elég messzire jutottunk a eh, kötelmi jog területén. Elég nagy volt a fejlődés a jogban, és éppen ezért már nagyon sok konkrét és pozitív eredmény is született különböző erőfeszítések nyomán. A 19. század végén a liberalizmus törekvéseinek az eredményeképpen eh, nagyon gyakran eh, persze az erősebb tudta jobban érvényesíteni egy gyengével szemben az érdekeit, eh, de ezen már túl léptünk, és a civilizációnk fejlődése során egyre fontosabbak a humanitárius ideálok, az önzést vissza akarjuk szorítani, megállt akarunk kiáltani a az egoista törekvéseknek. És ugyanez a szerződés jog területén is egyre inkább érvényesül. Azután itt van az etika, etikai normák. Azt hiszem, hogy különösen a jog területén az etikai normák nagyon fontos szerepet játszanak. Azt is látjuk, hogy egyre nagyobb figyelmet szentelünk az etikai szempontoknak, még a kereskedelmi ügyletek területén is. Tehát itt nem zabolátlanul és gátlástalanul járnak el a szereplők. Itt van a vagyonjog kérdése. Erről is beszélhetünk, vagy a szerződésen kívüli viszonyok probléma köréről is. Az elmélet ti munkák sorát is említhetnénk a kártérítési területen. Nagyon sok példát mondhatnánk, tehát sok eredményt értünk már el, de természetesen vannak olyan területek, ahol szükség van a tovább lépésre, annak érdekében, hogy még jobban tudjuk a társadalmainkat szolgálni. Nem csak eh, állami tevékenységekről, vagy a bíróságok munkájáról van szó, hanem beszélünk el nemzetközi egyezményekről, és nemzetközi egyezményeket is tiszteletben kell tartani, illetve ezeket felhasználhatjuk referenciaként is a légi közlekedés, a tengeri közlekedés, és sok más területen is léteznek nemzetközi egyezmények beszélhetnénk eh, a hágai egyezmény eh, számos eh, kérdéséről, vagy a legfrissebb a Bécsi egyezmény, amely a nemzetközi kereskedelmet szabályozza. Véleményem szerint vagy legalábbis legjobb tudomásom szerint 74 ország írta alá, Egyesült Királyság, Portugália és Írország az a három európai ország, amelyek nem csatlakoztak a Bécsi Egyezményhez. Tehát mindezzel azt akarom mondani, hogy egy viszonylag egységes jogi térségben élünk, és nem kell mindent azonnal kötelezővé tenni, hogyha valamilyen új szabályozásban gondolkozunk. A görög jogban például az a helyzet, hogy a szerződés szabadsággal az egyik legfontosabb alapel. Ennek két jelentése is van. Egyrészt eh, mindenki egyedül dönthet arról, hogy egyáltalán szeretne -e szerződést eh, kötni valakivel, és a szerződő feleknek van lehetőségük arra, hogy a szerződés tartalmát is a saját kívánalméknak megfelelően alakítsák. Tehát ez a szerződéskötés szabadsága, szabadságának a lényege és azt hiszem, hogy minden jogban ezt ezt így megtaláljuk. Van azonban még egy nagyon fontos szempont a szerződés tartalmának a meghatározásával kapcsolatban már azért vannak eltérő szabályozások a tagállamokban is és például a német jogban létezik a numerus clausus, azaz nem lehet új kiegészítő pontokat beemelni a családi, családjog területén is vannak olyan rendelkezések, amelyek mentén nem lehet megváltoztatni bizonyos korábbi rendelkezéseket. Viszont a szerződés jogban persze mindig van lehetőség arra, hogy alakítsuk a jogot, és új és új jogszabályokat alkotsunk meg. Viszont visszatérve a szerződés kötés szabadságára, ami egy gyökeret vert alapelv nagyon sok országban, Nos, akkor ne is gondoljunk arra, hogy kötelezővé teszünk esetleg ennek ellentmondó szabályokat. Véleményem szerint, hogyha most valamilyen új jogi eszközben gondolkozunk, vagy valamit tenni akarunk ezen a területen, akkor fakultatív kell, hogy legyen bármilyen eszköz is, amit megalkotunk, máskülönben nagyon nagy problémákat teremtünk magunknak, hiszen akkor bizonyos törvények érvénytelenné válnának, egy, egy kötelező jogszabályt alkotnánk meg, ezért ez mindenképpen opcionális, fakultatív kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Bene, grazie all'onorevole Nerazzis con il suo intervento. Köszönöm, köszönöm Nerazzis úrnak. Az ön hozzászólásával lezártuk most itt az első kört. Szeretném tehát azok, megköszönni azoknak, akik hozzászóltak, mind az előadóinknak, mind pedig a nemzeti parlamentek képviselőinek. Voltak eltérő hangok, de azért mindenki arra törekedett, hogy közös megoldásokat találjunk annak érdekében, hogy a belső piacon a tranzakciók egyszerűbbé váljanak. Most pedig átadom a szót Diana Wallis asszonynak, aki a második szakértői gárda eh, moderátora lesz, az opcionális EU eszközről lesz szó. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Hadd eh, mondjam el, hogy a az Európai Parlament egyes képviselői már jelezték hozzászólási szándékukat, de megkérjük őket arra, hogy majd a végén szólaljanak fel, mert nem áll rendelkezésre elég idő. Ugye feltesszük a kérdést, hogy miért feltettük a kérdést, hogy miért van szükség egyáltalán kötelmi jogi harmonizációra, most pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy akkor mi legyen az? És egy konkrét eszközre fogunk eh, koncentrálni, az opcionális eszközre. Itt ez opcionális, ez önkéntes, ez nem kötelező, ez a választásról szól. Még egy dolgot mondanék, mielőtt megadom a szót a szakértőinknek sokat beszéltek itt ma délelőtt a gazdasági válságról, amelyet tagállamainknak meg kell birkózniuk, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az Európai Bizottságon és a parlamenten belül zajló viták legalábbis a 90-es évek elejére vezethetők vissza, és a szándék mindig az volt, hogy javítsuk a, az európai belső piac működését, és aztán ehhez jött ez a sürgősség tulajdonképpen, amit ez a válság okozott. Tehát ez egy régi vita, de ennek a régi vitának most egy új formája lett. Most pedig akkor az opcionális eszközt fogjuk részletesebben megvitatni. Az első hozzászólónk, aki arról beszél, majd, hogy a jogbiztonság növelhető-e, illetve a kereskedelem intenzitása növelhető-e az opcionális eszközzel. Hessling professzora az Amsterdami Egyetemről. Thank you very much. Köszönöm. Alelnök asszony. Hans Schulten Elkéhez hasonlóan én is szeretném rögtön azzal kezdeni, hogy részt vettem a közös referencia keret elkészítésében, és most pedig az Európai Bizottság által felállított szakértői csoportnak vagyok a tagja, amely ezzel az eredeti anyaggal foglalkozik, és amelynek a munkája elvezethet ehhez az opcionális eszközhöz, ez fontosnak tartottam elmondani. A feladatom az volt, hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy egy opcionális eszköz a jogbiztonságot növelheti-e, illetve a határon átnyúló kereskedelmet előmozdíthatja-e. Nos, a határon átnyúló kereskedelmet elő lehet-e ilyennel mozdítani? Ez egy nagyon nehéz empirikus kérdés, eh, mert eh, ugye itt most a jövőről kellene beszélni, és nem pedig a jelenről, vagy a múltról, és éppen ezért már is eh, korlátozottak a lehetőségeink arra vonatkozóan, hogy ezeket a jövőbeni lehetőségeket feltérképezzük. Azért néhány dolgot el lehet mondani. Először is tiszteletben tartva a bizottság álláspontját, az az állítás, hogy az opcionális eszköz a gazdasági válság megoldásához komolyan vagy jelentősen hozzájárulhat, holott ez a gazdasági válság a pénzügyi intézmények összeomlásának a következménye, nos ez szerintem túlzás. Ezt a válságot ezzel az opcionális eszközzel nem fogjuk tudni megoldani. Ugyanakkor mint ahogy az alelnök asszony is eh, rámutatott, Diana Wallis rámutatott, eh, azért én is utalnék arra, hogy az Európai Bizottság már igen régóta foglalkozik ezzel a témával, az Európai Parlament már igen régóta foglalkozik ezzel a témával. Tehát eh, valójában a strukturális előnyökre kellene koncentrálnunk elmondhatjuk azt, hogy a belső piac számára lesznek bizonyos szerkezeti előnyök, ezek lehet, hogy szerény előnyök lesznek, vagy nem túl jelentős előnyök, nehéz megmondani ezt bizonyossággal, nincsenek adatok, de bizonyos előnyök nagy valószínűséggel be fognak következni. Szintén érdemes rámutatni az előnyöket tárgyalva, hogy az is valószínű, hogy egy opcionális eszköz nem vet fel jelentős költségeket. Nem hallottam olyan panaszt még, hogy egy kereskedelmi konvenció megállapodás az úgymond drága lett volna. Tehát lesznek bizonyos jogalkotási költségek, de azt gondolom, hogy a költségek összességében igen mérsékeltek lesznek, és elmondhatjuk azt is, hogy eh, már, mivel alacsonyak a költségek, egy kis eh, előny a belső piacon már is pozitívvá tenni az egyenleget. Van empirikus bizonyíték arra is, és ez is elhangzott ebben a vitában, azt gondolom, hogy inkább a tudományos oldalról ebben a vitában, amelyekről esetleg a parlamenti képviselők nem rendelkeznek olyan mély ismeretekkel, szóval ez a, az empirikus bizonyíték arra utal, hogyha ez az opcionális eszköz megszületik, akkor használják-e vagy sem. Általános jellegű bizonyítékokról, felmérésekről van szó, hogyan válaszolnának ennek a létére a gazdasági szereplők, de nem, kevesen, keveset kutatták azt, hogy e, mondjuk egy olyan cég, amely a lehető legnagyobb piacon szeretne működni, és nem nagyon vannak jogászai, nos, ezek lesznek pont azok a e, vállalkozások, amelyek használni szeretnének majd egy ilyen eszközt. E, a precedensek alapján az is elmondható, közvetlen bizonyíték nincs, de elmondható talán, hogy egy európai vállalkozás amikor a hasznosságával kapcsolatban bizonyos szkepticizmust fejezett ki, most már jobban megismerve ezt, a, ezt az opcionális eszközt, ezek a vállalkozások, európai vállalkozások bizakodóbbak. Az Allianz, a Bosch, a Strabag, néhány nagy európai cég már is átállt az európai részvénytársaság formára. mégpedig többek között azért, mert európai színekre akarják festeni a vállalkozásukat. Nem szeretnék, hogyha ezekről a cégekről az európai fogyasztóknak, partnereknek csak egy tagállam jutna eszükbe. Nem minden vállalat akarja ezt megtenni, de van tehát ilyen precedens arra, hogy ugyanígy, ahogy az európai részvénytársasági modellt egyes cégek átvették, felvették, ez iránt is nyitottak lennének. Emellett az is elmondható, hogy egyfajta minőségi címkeként használhatnák egyes vállalkozások ezt az opcionális eszközt, amelyel meg szeretnék növelni a fogyasztói bizalmat. most akkor elérkeztünk a jogbiztonság fontos kérdéséhez. Ez az opcionális eszköz növelné a jogbiztonságot. Nos, ez azért önökön múlik, leginkább az európai jogalkotókon, mert arról szól ugye a dolog, hogy me hány nagy kérdésre születik egyértelmű, világos választ. Tehát világos, egyértelmű választ kell adni bizonyos kérdésekre. És vannak olyan kérdések, amelyekre világos választ kell adni ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen opcionális eszköz. Először is a hatája, a személyi hatája, tehát eh, például a B 2 b eh, vagy B2C vagy C2C eh, tranzakciókra vonatkozik ez, illetve a a jogi kapacitást növelik-e, vagy egyértelműen ráhagyják a, a tagállamokra, ami a tárgyi hatályt illeti, felmerül a kérdés, hogy egy opcionális eszköz miből áll, E, tehát kötelmi jogból, illetve egyes konkrét szerződésekből, tehát általános kötelmi jogból és egyes szerződés típusokból, például adásvételi szerződésből. A másik pedig, másik kérdés, amire válaszolni kell, az az, hogy e, ha valaki egy általánosabb jellegű szerződést köt, mondjuk egy elosztói, a forgalmazói szerződést, akkor lehetséges-e belépni, vagy, vagy a hatája alá bemenni ennek az opcionális eszköznek, vagy ez csak mondjuk adásvételi szerződéseknél lehetséges. Tehát ezeket nagyon világosan ki kell jelenteni és ki kell dolgozni, hogy milyen módon tud valaki úgymond bemenni, egy vállalkozás bemenni a hatája alá ennek az opcionális eszköznek. Nyilvánvalóan a területi hatája nincsen probléma, el kell egyszerűen dönteni, hogy tagállamok közti tranzakciókra érvényes csak, vagy a belföldiekre is amennyiben csak a határon túli tranzakció, határon átmenő tranzakciókra érvényes, akkor felmerül az a kérdés, hogy a tagállamok spontán módon felajánlják -e ezt, a belső jogukban is, ebben az esetben pedig felmerül a kérdés, hogy az Európai Bíróságnak ebben az esetben lesz-e joghatósága az ilyen tranzakciókra belföldön is megint ezek olyan kérdések, amelyekre most jelenleg még nem világosak a válaszok. Másik jogbizonytalansági tényező a kötelező szabályok kérdése, milyen kötelező szabályok érvényesülnek, vagy csak a nemzetközileg kötelező szabályok, érvényesek-e, vagy egyéb szabályok is kötelezőek lesznek. Én azt gondolom, hogy csak a nemzetközi szabályok a valószínűbb lehetőség. Ugye itt felmerül a kollíziós jogszerepe, a nemzetközi magány jogszerepe, hogyha az opt-in lehetővé válik a nemzeti jogban, amit a zöld könyv lehetőségként kínál, akkor nem egyértelmű, hogy a kötelező szabályok azok csak a nemzetközi kötelező szabályok lesznek, vagy pedig a nemzeti szabályok is. Tehát eh, érdekes kérdés az, hogy milyen szabályok legyenek kötelezőek, de fontos az, hogy a felek tudják, amikor ezt az eszközt választják. Hogy lehet tehát eh, az optint eh, végrehajtani. Nagyon egyértelmű mechanizmusra van szó, világos kell, hogy legyen, hogy csak a szabvány szerződéseknél is ha ennek a eszköznek hatája van-e, vagy csak az egyéni konkrét szerződéseknél. Tehát minden ilyen kérdést elemezni kell, megválaszolni és egyeztetni a Róma egyel, illetve összhangba hozni vele. A Nerácis görög képviselő úr is rámutatott egy problémára, ugye van már egy nemzetközi jogszabályunk, és a kérdés az, hogy az, ha valaki explicit módon az opcionális eszköz mellett dönt, akkor ezzel explicit módon kijelentkezik úgymond a másik a nemzetközi szerződő egyezmény hatája alól. A Bécsi egyezmény ugyanis eltér egy kicsit, e, nem teljesen egyértelműek vagy ugyanolyanok a lefedett területek, azokon a területeken, amelyeken az opcionális jogszabály nem érvényesül, ott vajon a Bécsi fog-e egyesülni, mint egy maradvány szinten. Megint csak e, fontos kérdésről van szó, ha ezt nem tisztázzuk, akkor e, egy, egy nagyon veszélyes jogbizonytalansági helyzet áll elő. És akkor vannak még további problémák, amelyekre most nincs időm kitérni. Szintén világ, vannak még problémák, és erre a német bíró mutatott rá, hogy hogyan alkalmazzák, hogyan értelmezik majd a jogszabályokat, mi van a joghézagokkal, a joghézagokat azt eh, majd autonóm módon eh, interpretálják-e a bírók, vagy ilyenkor életbe lép a, a nemzeti jog, mint joghézak kitöltő. Emellett meg kell gondolni, hogy az Európai Bíróságnak van -e egyáltalán kapacitása arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon, vagy egy új polgári jogi elsőfokú bíróságot kell európai szinten esetleg felállítani. Tehát ezekre a kérdésekre is ki kell majd térnem. Emellett megbízást kaptam még arra, hogy a gyengeségekre és a hozzáadott értékekre is kitérjek. Nos, ezek normatív kategóriák, és elég szubjektív megítélésűek, tehát én éppen ezért csak keveset említenék most, és különböző szögekből igyekszem megvilágítani őket. Az opcionális eszköz egyik előnye az az, hogy hozzájárul egy egyre szorosabb Európai Unió kialakulásához, szimbolikus lépés, egy új, igazi, valós európai közösség kialakítása eh, felé, eh, megerősíti az európai polgárságot, és indirekt módon, amikor a nemzeti bíróságok, még ha nem is az opcionális eszköz alapján döntenek, mégis inspirációt nyernek majd ebből az inspiráció, opcionális eszközből, hiszen az egyetemen majd oktatni fogják ezt a jogászoknak, ez is esetleg egy előny lehet előny lehet azok szempontjából, akik azt akarják, hogy egyre szorosabb legyen az unió. Hogyha valaki viszont nem akarja azt, hogy egyre szorosabb legyen az unió, illetve hogy az unió egyre szélesebb jogterületekre tegye rá a kezét, akkor nyilván ez nem tetszik nekik. Akkor nyilván a nemzeti érdekeikbe kapaszkodva majd ellenezni fogják ennek a kialakulását, mert egyértelműen ez egy szélesebb európai integráció irányába hat. A másik dolog a védelem eh, foka, ugye először a, a fogyasztók védelméről beszéltünk, a bizottság azt mondta, hogy magas szintű fogyasztóvédelem eh, lesz. Nos, amennyiben ez így lesz, akkor ez valóban a fogyasztók szempontjából egy jó dolog. Ugyanakkor arra is rámutatott a bizottság képviselője, hogy a magas szintű védelem az nem a legmagasabb lehetséges szintű védelemmel legyen értékű. Nyilvánvalóan azok a polgárok, amelyek olyan tagállam, akik olyan tagállamban élnek, ahol a legmagasabb a fogyasztóvédelem szintje, nos, azoknak nem biztos, hogy tetszeni fog, hogyha ezeket egy kicsit felvízezik. A fogyasztóvédelmi szervezeteken túlmenően is egyes tudósok aggodalmat, jogtudósok aggodalmat fejeztek ki, amiatt, hogy a bizottság egyrészt magas szintű védelmet akar kialakítani, ugyanakkor van az a politikai szándék, hogy legyen egy opcionális eszköz. Tehát egyesek attól tartanak, hogy a politikusok hajlamosak lesznek majd alkut kötni, és egy alacsonyabb szintű fogyasztóvédelemben megállapodni annak érdekében, hogy egy politikai sikert learadhassanak, vagyis létrejöjjön egy ilyen opcionális eszköz, hiszen az opcionális eszköz létrehozása az csak és kizárólag a politikusok kezében van. Ami a fogyasztóvédelemen túlmenően van még egy előnye ennek az opcionális eszköznek, a kis vállalkozások számára a vállalkozás közi tranzakciókban. E, megint csak e, a szakértői csoport e, ezt tanulmányozta. A kisvállalkozások számára tehát hasznos lesz egy ilyen eszköz létrehozása. Egyesek azt mondják, hogy ez veszélyes, mert a vállalkozások álljanak meg a saját lábukon. Nos, végül is megtehetik azt, hogy nem akarják majd alkalmazni az opcionális eszközt, tehát én azt gondolom, hogy a túlvédelmezés veszélye itt most nem áll fenn. Utolsó előtti megjegyzésem, megint csak több szemszögből lehet ezt eh, megvalósítani, eh, megvizsgálni, elnézést. Ugye felmerült itt a gyakorlati kérdés, hogy a viennai megállapodás, egyezmény milyen mértékben érvényesül majd, hogyha a viennai, bocsánat, bocsánat, a Bécsi Egyezmény preambulát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egyesek egy globálisabb integrációban hihetnek, illetve amellett kardoskodhatnak, és van egy ilyen izolacionista veszély. De alapvetően az opcionális eszköz hatája az megegyezik, vagy nagyban megegyezik a Bécsi egyezménnyel, hogyha ez később kiterjed, akkor ez az érv gyengülni fog, mert akkor úgy is lehet értelmezni, hogy az opcionális eszköz egy következő lépés a Bécsi egyezmény után. A Bécsi Egyezmény ebből a szempontból egy modell szerepet játszott, és az opcionális eszköz is játszhat ilyen szerepet. Az utolsó észrevételem, mi lehet tehát még egy további előnye az opcionális eszköznek? egész egyszerűen legyen egy jó jogi minőségű eszköz. Ha rossz a jogi minősége az eszköznek, nos, az egy komoly hátrányt jelentene. Vannak kétségek a minőség iránt, ez nem segít. Német tudósok aggódnak különösen, többek között a Frankfurter Allgemeine Zeitungban is megjelent ez a vélemény, hogy nem a megfelelő embereket választották ki az EU-s szakértői csoportba, e, másokat kellett volna, na ez sem segít. És még hogyha jól is dolgoznak ezek a szakértők, a politikusok még mindent elronthatnak, mindent alááshatnak, mondják a kritikusok. Azok, akik úgy gondolják, hogy az opcionális eszköznek elsősorban a tudományos ereje kell, hogy jelentős legyen, e, ezek egy csoportban vannak, vagy egy csoportot alkotnak, és mások pedig úgy gondolják, hogy e, demokratikus legitimáció nélkül semmilyen eszköz nem működhet, tehát demokratikus inputra van szükség az eszköz létrehozása során. Ezek voltak tehát az én észrevételeim az opcionális eszközzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen és azt is köszönöm, hogy megpróbált egyensúlyba hozni az érveket. Elnézést kérek, de most elég keményen kell, hogy fellépjek a következő előadókkal kapcsolatban, hiszen e, szorít az idő, és még egy vitát is szeretnénk az előadások végén. Nagyon kérek mindenkit, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt. Mark Frilé a következő előadónk e, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciául fogok beszélni, bár angolul nyújtottam be az előadásom írásos szövegét. Megpróbálok rövid lenni, és két kérdéssel szeretnék foglalkozni az opcionális eszköz kapcsán. Az egyik a jogbiztonság kérdése, a másik pedig a határon átnyúló áróforgalommal, áruk mozgásával kapcsolatos kérdések. Francia ügyvédideket képviselek. Mi foglalkozunk vállalati joggal, emellett Franciaországban nagyon gyakran dolgozunk együtt különböző vállalatokkal. A kiinduló pontunk a következő. Ne feledkezzünk meg arról, hogy jelenleg elég különleges helyzetben vagyunk. A jogtudomány egyrészt egy egyetemes tudományterület, ugyanakkor más szempontból egy eléggé korlátozott gyakorlati eh, tudomány, amit mindig egy adott helyben, egy adott szűkebb területen alkalmaznak. Az ember eh, sokszor nagyon izolálva, elszigetelve egyes adott országra jellemző körülmények között dolgozik jogászként eh, az igazság, hogy miniszterünk, Kristina Wizon egyszer, egy, amikor egy amerikai ügyvédi ügyvédekkel dolgozott együtt, azt mondta, hogy a saját kormányának nagyon kiváló jogi képviselője, de más jogterületen csak turistának számít. Európában is ez a problémáink egyik gyökere. Az európai szerződésjog nehézségeket rejt eh, magában, és ezért nagyon nehéz ezt a eh, jogot, a kötelmi jogot tovább eh, fejleszteni. Felvetődik a az a kérdés, hogy mi is egy szerződés. Ugye a szerződések kapcsán garantálni kell a szerződéskötés szabadságát. Miért próbálnánk meg ezt a szabadságot korlátozni, megnyírválni különböző szabályokkal? Hogyha ugyanis túl sok szabályt eh, akarunk, akkor ennek fennáll az a veszélye, hogy túl sok akadályt gördítünk majd a határon átnyúló ügyletek, tranzakciók elé. Egy másik érdekes kérdés, amiről már gyakran vagy többször esett eh, szó, a következő. Eh, az opcionális eszköz alkalmazása a fogyasztók számára az fogyasztó védelmi, aki eh, kapcsán eh, mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy ez az eszköz, amiről most a vita folyik, eh, fakultatív, opcionális jellegű lehet csak, és ez a vállalatok közötti B2B kapcsolatokban tölthetne be talán igazán fontos szerepet. Ez az opcionális, ezt az opcionális eszközt mindenképpen kapcsolatba kell hozni, vagy kapcsolatba kell -e mindenképpen hozni a fogyasztói joggal? Ezt így kérdésként teszem fel. A fogyasztói jog tulajdonképpen fogyasztó védelmi jog, ezért a kérdés mindig az, hogy a jog a gyengébbet védi-e. A vállalatközi kapcsolatokban, a B2B kapcsolatokban is, mondjuk a gyengébb felet akarjuk védeni az erősebb féllel szemben. Itt nem arról van szó határon átnyúló kontextusban, hanem arról, hogy szeretnénk megkönnyíteni a határon átnyúló ügyleteket. Itt a B2B kapcsolatokban, tehát nem a gyengébb fél védelme az elsődleges szempont. A vállalatok számára mindig ott a lehetőség, hogy jogi tanácsot eh, kérjenek. Jó lenne, hogyha nagyon pragmatikusan járnánk el, és eh, abból induljunk ki, hogy az európai eh, szintéren milyen érdekek mozgatnak minket. A vállalatok akkor alkalmaznák ezt az opcionális eszközt, hogyha bizonyítottnak látják, hogy ezzel csökkentik a költségeket, amennyiben másik országgal kívánnak kereskedni. A vállalatok ilyen értékítéletének a megalkotása kapcsán még nagyon sok a nyitott kérdés. De nem csak arról van szó, hogy összehasonlítjuk-e a tagállami jogrendeket, hanem véleményem szerint gyakorlati példákra lenne szükség. Egészen konkrét példákra az üzleti életből, határon átnyúló ügyletek kapcsán ugyanis nagyon sok bizonyítékot hozhatunk fel. Vegyünk például egy brit és egy francia vállalat közötti ügyletet. Mondjuk egy olyan szerződésről van szó, amely egy alapvetően tanácsadói szerződés, valamilyen mérnöki vagy szerelési munkával kapcsolatban. De a szerződés kapcsán mondjuk kiderül, hogy akármilyen nagy is az adott francia vagy brit cég, azért problémákkal szembesülhet. Ugyanis minden vállalatnak megvan a saját szokásrendszer, eljárásmódja, a, e, hogy hogyan működnek a saját belső jogában például a, a garancia vagy a szavatosság kérdése, és ez nem vihető át egy másik jogrendbe egy az egy ez mindenképpen akár sokkoló hatású is lehet az első találkozókor, akár a különbségek sok hatása is érheti a jövendő szerződő feleket, amikor rájönnek arra, hogy még milyen sok implicit záradék is létezhet a szerződésben a brit barátainknak van például egy nagyon specifikus szerződés típusa, amelyben nincs semmi implicit dolog, és van egy úgynevezett black letter, amiben meg lehet állapodni egymással. De a francia tanácsadónak problémája volt ezzel a szerződés típussal, mert az általános szerződéses feltételeken kívül itt ilyen mérnöki munkák területén még léteznek nagyon konkrét és definiált szabályok, Viszont az egyik jogrendben léteznek ilyen szabályok, a másik országban viszont nem. És hogyha két ország vállalata köt szerződés, akkor ezzel a problémával szembesülnek. Azután itt van a záradékok kérdése, a viszmajor záradék. Például a francia jogban ezeket nem kell nagyon konkretizálni, a brit jogban viszont annál inkább és tulajdonképpen kiindulhatnánk abból, hogy sok a hasonlóság, de ez nem így van ugyanis az egyik országban az egyik záradék eh, valamit eh, megszüntet vagy megtért, a másik ország eh, szerződés jogában ennek az ellenkezőjét érjük el, és a gyakorlatban ez nagyon sok problémát okoz, hogyha érdekekről van szó, mondjuk közvetett kártérítésről vagy kártalanításról. Egy csomó dolog van, amit nagyon nehéz kezelni a jogi értelmezések nagyon eltérőek lehetnek. A francia jogban például először az általános rész van, és utána haladunk a különös szabályok felé. A brit jogban teljesen más a logika. Van egy precedens, ha van egy precedens eset, ami nagyon hasonlít az ügyre, akkor ez, ehhez kötelező igazodni. Az ilyen szerződéskötési sok a nagyvállalatokat ugyanúgy érheti, mint a kisvállalatokat. Sőt, paradox módon éppen a nagy vállalatok szenvedik meg leginkább ezeket a szerződéskötési sokkokat, mert ők nagyon is bele vannak ágyazódva a saját nemzeti jogszabályaikba. A definíció kapcsán nagyon sok időt veszítenek el a szakértők, amik bogozgatják a különböző szabályokat. Tehát nagyon nagyok az akadályok a kötelmi jog területén. És én úgy látom, hogy itt minden esetben szükség lenne valamilyen új jogi eszközre. A kérdés csak az, hogy ezeket a nem kompatibilis részeit a kötelmi jognak a különböző országokban hogyan lehetne megszüntetni. A referencia keret persze nagyon hasznos, de a vállalatok és jogászok is um, azt mondhatják, hogy ez a referencia keret nagyon messze van a mindennapok gyakorlatától. Ennek alapján igazából nem is tudjuk eldönteni, hogy ez um, használható-e, vagy egyáltalán értelmes-e, észszerű-e egy jogi eszközre lenne szükség. És ezért mi meg vagyunk győződve arról, hogy a közös referenciák kereten túl kell lépni szükség van egy fakultatív, egy opcionális jogi eszközre az európai eh, szerződések területén, csak így tudjuk garantálni a jogbiztonságot. És hát ez a fakultatív eszközt eh, persze csak akkor lehet eh, elfogadni, nincs akkor fogják elfogadni az érintettek, a vállalatok, a kereskedők, a KKV-k, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Egy feltétel például, hogy készüljön hatástanulmány. És ez a hatástanulmány eh, nagyon pontos kell, hogy legyen. Szükség van vállalatoknál és eh, tanácsadóknál egyaránt ennek az elkészítésére. Legalább 20 féle különböző tipológia létezik, ezért egy egységes módszertanban is meg kell egyezni. Nem elég hogy megkérdezzük egy vállalatvezetőtől, hogy akarnak -e egy opcionális eszköz vagy sem. Hát mit fog erre válaszolni egy vállalatvezető? Hát ő a saját mindennapi gyakorlatát ismeri, saját jogászához, és hát azok az se tudnak igazából sokat mondani majd erről. Itt tehát mindenek előtt az alapoknál kell kezdenünk, és azokat kell megkérdezni az eszközről, akik minden nap, vagy nap mint nap dolgoznak szerződésekkel, kötelmi joggal. Tehát egy hát, dolgozott módszert arra lenne szükség. Persze hogy hagyaszkodhatunk arra, ami már eddig is létezik a multilaterális szerződés jogban. Sok minden megszületett már, léteznek egyezmények, Bécsi egyezmények, stb. De azért a prioritásokat meg kell határoznunk. Az elnök félbeszakítja, sajnos kérem, hogy röviden, mert kevés az időnk a felelősség kérdésével kapcsolatban, termékfelelősséggel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk a számos problémát megoldani, a e, biztosítások e, problémáit. Az opcionális e, eszköz tehát mindenképpen támogatom. Hogyha most folytathatnánk a tartalom és a hatály tárgyalásával Christoph Busch következik az Európai Jogi Tanulmányok Intézetétől. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, rövid felszólalásomban szeretnék bemutatni bizonyos szabályozási lehetőségeket egy ilyen opcionális eszköz hatája és tartalma tekintetében. A gyakorlati kérdésekkel fogok tehát foglalkozni, vagyis hogy egy ilyen eszköznek hogyan is kellene festenie. Három szabályozói döntést kell meghozni, ezt a következő ábrán is lehet látni személyi hatály, földrajzi hatály és anyagi hatály. Azután van még egy téma, amivel foglalkozni kell, vagyis hogyan kell az átfedéseket kezelni az opcionális és a nem harmonizált jogszabályokkal amely, között, amelyek a tulajdonjoggal, szerződésszegéssel, hasonló témákkal foglalkoznak. Hogy időt takarítsunk meg, az utolsó két kérdést nem fogom részletezni, ezek nagyon érdekes kérdések, meghagyom őket a következő felszólalóknak. Nézzük a személyi hatályt ki választhatja ezt az opcionális eszközt. A bizottság a zöld könyvben két lehetőséget vázol fel. Az egyik azt mondja, hogy csak az vállalkozások és fogyasztók közötti szerződésekre vonatkozik, a másik pedig az, hogy a B2C és a B2B szerződésekre is, a harmadik lehetőség, hogy nem korlátozzák a személyi hatályt. Természetesen az első lehetőség szerint hogyha csak a B2C szerződésekre vonatkozik ez, megoldja az egyik legfontosabb problémát a belső piacon, az eh, országok közötti kereskedelemben, a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása ez, ahogyan a római rendelet hatodik cikke előírja a Róma egy rendeleté. Tehát a hazai országnak a fogalma már nem lesz alkalmazandó, így az magas szintű fogyasztóvédelmet kell alkalmazni. Biztosítani kell, hogy a, fogyaszt, hogy a vállalkozások nem kerülhetik meg a fogyasztóvédelmi szabályokat azzal, hogy csak egy részét választják az opcionális eszköznek, tehát ne tudjanak válogatni a Róma 1-es rendeletnek a hatodik cikkének az alkalmazását csak akkor lehet kizárni, hogyha az egészében alkalmazzák az opcionális eszközt. Hogyha nézzük most az üzletek, illetve a vállalkozások közötti szerződéseket, felmerül a kérdés, hogy a választás lehetősége hogyha megadjuk ezt a lehetőséget a fogyasztói szerződésekhez, a vállalkozások közötti szerződésekhez, miért nem adjuk meg? Van, aki azt mondja, hogy nincsen szükség ilyen instrumentumra, hiszen már ott van az ENSZ egyezmény a nemzetközi áruforgalomról valóban. Csak akkor lehet vonzó egy ilyen európai eszköz, hogyha több hozzáadott értéket jelent a CISG-hez képest vagyis lehet szélesebb az tárgyi hatája, mondjuk szolgáltatásokra is vonatkozna, nem csak termékértékesítésre, vagy megoldást jelentene a tisztességtelen feltételek e- ellenőrzésére is. Vagy pedig az is lehet, hogyha ezt kifejezetten az elektronikus kereskedelemre korlátozzuk, ami még a CSG létrejöttekor nem volt egy fontos terület. Hogyha a fogyasztói és vállalkozások közötti szerződésekre is vonatkozik az opcionális eszköz, ez vonzó lesz az olyan vállalkozásoknak, amelyek nem csak vagy a fogyasztóknak, vagy a vállalkozásoknak adnak szolgáltatásokat, hanem mindkét piacon jelen vannak. Például az online könyvkereskedésekre vonatkozhatna ez. Az ilyen vállalkozások kihasználhatnák az EU eszközt, mint egy egységes platformot mindkét piac számára, mindkét célpiacok számára. Jó Érvek ezek tehát arra, hogy szélesebb legyen az alkalmazási kör, vonatkozzon ez fogyasztói és vállalkozások közötti szerződésekre is. Tovább lépve, mivel a B2C és a B2B kategóriák nem fednek le minden tranzakciót a belső piacon, egyre több olyan szerződés van, amely úgynevezett C2C szerződés, vagyis fogyasztók között létrejött szerződés olyan online platformokon, mint az eBay vagy az Amazon piac, a fogyasztók között is létrejöhetnek szerződések. A következő ábrám a földrajzi hatályról szól, és a, fogyasz, és a szabályozói lehetőségekről. A bizottsági zöld könyv két lehetőséget vet fel. Az egyik, hogy a jogszabály csak határokon átnyúló szerződésekre vonatkozon, a másik pedig, hogy vonatkozon piacon belüli szerződésekre is. A belső piac fejlődése szempontjából azt is mondhatjuk, hogy ha csak határokon átnyúló szerződésekre vonatkozik ez az eszköz, az is elégséges, de a korlátozott hatálynak két e, több előnye is van, kettőről beszélnék. Először is világos kritériumokat kell alkalmazni, hogy megkülönböztessük a határokon átnyúló és a belföldi szerződéseket. Eméletben ez könnyűnek tűnik, de nagyon sok nehézséget jelenthet, terhet bizonyos gyakorlati esetekben. Hogyha a releváns paraméter, a megközelít, megkülönböztetési paraméter, a fogyasztó szokásos lakhelye, vagy a másik fél székhelye, a szolgáltatónak meg kell tudnia a lehetséges vevőjének a szokásos lakóhelyét, hogy meg tudja állapítani, hogy mely jogszabály értelmében kell a szerződést kötni, és ez terhet jelenthet a mobil szolgáltatásoknál, az elektronikus kereskedelemnél is adatvédelmi kérdéseket is felvesz felvet. Hogyha valaki leszeretne az iPhone-jára tölteni egy alkalmazást, miért kell megadnia a szokásos lakóhelyét? És van egy érdekesebb téma is, ez a második, hogyha korlátozzuk a határokon átnyúló szerződésekre ezt az opcionális eszközt, akkor nem biztos, hogy meg tudjuk találni a kritikus tömeget, a felhasználók kritikus tömegét, ami szükséges egy ilyen eszköz sikeréhez. Hogyha egy vállalkozás mind külföldre, mind belföldre szállít, kétféle szerződési modellel kell rendelkezni a kétféle piac esetében. Ezzel ellentétben, hogyha mind a külföldi, mind a belföldi tranzakciókra érvényes az eszköz, méretgazdaságosságot lehet elérni, különösen vonzó lehet ez a kis és középvállalkozásoknak, hogy belevágjanak a határokon átnyúló ügyletek kötésébe. Nézzük a tartalmat, az anyagi hatályt. Hogyha az opcionális szerke, szerződési lehetőség csak az elektronikus kereskedelemre vonatkozik, akkor egyfajta hármas vizsgálatot végezhetünk meg, állapítva, hogy melyek az érintett jogi területek, és mi legyen a minimum tartalom. Először is, ahogyan a bizottság is rámutatott a zöld könyvben, az EU jogszabálynak meg kell felelnie a megfelelő, a vonatkozó fogyasztói ákinak. Ezért nagyon fontos, hogy a szerződés előtti tájékoztatás megtörténjen, az ellépés joga biztosítható legyen, illetve a fogyasztói termékek értékesítésére vonatkozó szabályok érvényesüljenek. Hogyha értékesítési szerződésről beszélünk, adásvédeli szerződésről, akkor a CISG feltételeinek is meg kell felelni az említett egyezmény feltételeinek, Egyébként, hogyha hiányoznak bizonyos kérdések, amelyeket az egyezmény szabályoz, akkor ahogyan már a professzor is beszélt róla, ismét hivatkozni kell a nemzeti szabályokra, és ez jogbizonytalanságot teremt. Aztán van egy vizsgálat, a Roma egyre vonatkozó vizsgálat, a Lex Contractus értelmében, a vonatkozó szerződési jog értelmében, amit a Roma 1-es rendelet 12. cikke szabályoz. Így el is érkeztünk az utolsó slidehoz, hogy mi lehet az előrelépés lehetősége. A hármas vizsgálódás után az európai jogalkotó olyan jogszabályt hozhat létre, amely célzott, pontos, de az elektronikus kereskedelemre célzott. Ezen a területen az EU jogszabályalkotónak megvan az a lehetősége, hogy kidolgozzon egy új törvényt egy új piacra az elektronikus kereskedelem olyan terület, ahol nincsenek különböző jogi hagyományok a tagállamokban, az Európai Uniónak lehetősége volna arra is, hogy egy új modellt kidolgozzon, saját tradíciót teremtve, ez egy valódi európai modell volna. Egy Európai Uniós eszköz, ahogyan itt jeleztem is, tartalmazná az általános szabályokat, amelyek szükségesek az elektronikus kereskedelmi tranzakciókhoz, speciális szabályokat, az olyan szerződésekre nézve, amelyeket általában elektronikus kereskedelmi úton kötnek meg, értékesítési szabályokkal, lehetne ez a digitális értékesítésre vonatkozó szabályok sora, a mobiltelefon letöltésekkel, alkalmazás letöltésekkel kapcsolatosan, aztán vonatkozhatna a biztosítás és a hasonló termékekre, végül pedig aláhúznék valamit, amit Staudemeyer doktor is említett, vagyis hogy az elektronikus kereskedelmi eszköz nagyon vonzó lehet a fogyasztók számára, amennyiben az egységes szerződési jogi szabályokat összekötjük az online vita megoldási, egyeztetési szabályokkal is, és ez az úgynevezett kék gomb modell nem csak jó megoldás lenne a szerződéses jogban, hanem jobb hozzáférést biztosítana az e, igazságszolgáltatás az Európai Unió polgárainak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnézést kérek a többi felszólalótól. Egy kicsit gyorsan kell majd előadniuk a gondolataikat. Matin Behátusé a Paris Descartes Egyetemről. Ő az anyagi jog és a nemzeti jog közötti összefüggéseket fogja taglalni. Tessék, köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az a terület, amely kutatásunk tárgya, az a kapcsolat, amely az állami jogok, a tagállami jogok és az említett eszköz között fennállhat az opcionális jogi eszköznek megvan az a lehetősége, hogy olyan rendelkezéseket fogalmazzon meg, amelyeket összefüggésben kell alkalmazni nemzeti joggal. Néhány észrevételem volna ezzel kapcsolatosan. Az új jogszabály kompatibilis kell, hogy legyen az alkalmazott jogrendszerekkel kapcsolatosan, hogy egységesen lehessen alkalmazni. Nem szabad, hogy kizárja azt, hogy bizonyos jogrendszerek között meg lehessen osztani a szerződéseket, világosan kell leszögeznie azt, hogy milyen döntéseket kell hozni az opció választása esetén, vagyis a kritériumokat pontosan meg kell határozni, hogy mi alapján választhatnak a különböző rendszerek között a fogyasztók. Meg kell ugyanakkor állapítania, hogy az adott tagállamnak vannak-e olyan kötelező érvényű rendelkezései, amelyek életbe léphetnek bizonytalanság esetén. A zöld könyvében az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy szeretné, hogyha az opcionális jog, jogi eszköz teljes körű alkalmazásra kerülne. Nem tudom, hogy van -e erre egyáltalán lehetőség, hogy ennyire teljes körül legyen az alkalmazása. Hogyha kiegészítő rendelkezésekre van szükség az értékesítés és a szolgáltatási, a B2C viszonyokban, lehet, hogy ezek nem ugyanúgy vonatkoznak az üz- a vállalkozások közötti szerződésekre, vagy más jellegű szerződésekre. A fogyasztóknak pontos elképzeléssel kell rendelkezniük arról, hogy mit is választanak, amikor az állami rendelkezésekhez, nemze- nemzeti rendelkezésekhez képest, illetve ezek alternatívájaként választják az opcionális eszközt. Hogyha ezt választják, akkor azt is biztosítani kell, hogy ne kerüljenek ki a nemzeti joghatája alól. Össze kell tehát egyeztetni a kötelező érvényű nemzeti intézkedéseket, rendelkezéseket az opcionális eszköz rendelkezéseivel. Ez azonban még nem elegendő. A kérdés, milyen mértékben kell korlátozni ezt a választási lehetőséget bizonyos területekre. Az opcionális eszközt úgy kell kialakítani, hogy összeegyeztethető legyen a kiegészítő nemzeti rendelkezésekkel. Ez nagyon összetett kérdés, részletesen meg kell vizsgálni a kötelező érvényű rendelkezéseknek maguknak vannak bizonyos belső konfliktusaik, illetve a nemzetközi jog rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Az is nagyon lényeges, hogy ezeket a kérdéseket úgy kell megoldani, hogy az összeegyeztethető legyen az opcionális eszközzel. Ennek a céljait csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha azokat, azok nem mondanak szisztematikusan ellent a tagállami rendelkezéseknek. Az állami rendszereket nem lehet félresöpörni az opcionális eszközzel, nem lehet ezeknek a hatáját megszüntetni. Éppen ezért kettős kockázatot látok. Erre kell megoldást találni. A kettős kockázat a következő. A gazdálkodók majd megpróbálják megkerülni az állami rendelkezéseket azzal, hogy az opcionális eszközt alkalmazzák. Mondok egy példát. Ha nincsen egyensúly a felek között, az erősebb fél számára elő, elégséges, hogyha ráerőlteti az opcionális lehetőséget a gyengébb félre, és így megkerülheti az állami rendelkezéseket. Hogyha például az gazdálkodóra nézve terhet jelentenek a tagállami nemzeti jogintézkedései, ezt el kell lehetetleníteni ezt a lehetőséget. A fogyasztóvédelem szempontjából sem szabad kizárnunk azt a lehetőséget, vagy eshetőséget, hogy talán valaki megpróbálja kikerülni a tagállami rendelkezéseket, és magára próbálja vállalni a kockázatokat, ezt is el kell kerülni. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen stratégiával próbálhatják megkerülni a szereplők az állami rendelkezéseket. A vállalkozások közötti viszonylatokban nem mindig ugyanolyan erővel rendelkeznek a felek, különösen, hogyha bizonyos hálózatok alakulnak ki, a nagy disztribútorok és a kisebb beszállítók között, ez az egyensúlytalanság kockázatot jelenhet. Ennek a fordítotja is érvényesülhet, amikor az opcionális eszköz rendelkezéseit megpróbálják azzal kikerülni, hogy a nemzeti lehetőséget választják. A nemzeti jog rendelkezéseit alternatívaként alkalmazhatják, amikor szigorúbbak az opcionális eszköznek a rendelkezései. Például, hogy valamit szerződésszegésnek minősítenek, amikor már kialakultak a szerződéses viszonyok, akkor valamit az opcionális szerződés értelmében jogsértésnek is minősíthetnek, ami a másik rendszer szerint csak szerződésszegés. Másodszor az, hogy a harmadik félre vonatkozólag meghatározzuk az alkalmazandó jogrendszert, ez is nehézségeket vethet fel. Ha büntetőjogi intézkedéseket kell alkalmazni, akkor nem biztos, hogy nem lehet megkerülni ilyesfajta felelősségre vonhatóságot az opcionális eszköz alkalmazásával. Még akkor is, hogyha ezek csak enyhébb büntetőjogi felelősséget vetnek fel. Ezekkel a kockázatokkal szembe kell nézni, de a megoldásokat is fel kell tárni említésre került az is, hogy egy magas szintű opcionális eszköz kell kialakítani, amely védi a gyengébb felet, kivéve, hogyha szigorúbbak a nemzeti intézkedések. Másodszor biztosítani kell a biz- az egyensúlyt a két rendszerhez kapcsolatos agályok között biztosítani kell a lehető legmagasabb szintű védelmét a piacnak. A második óvintézkedés, amit meg kell tennünk, biztosítani kell, hogy a célszemélyeket a leginkább védi a rendszer, vagyis, hogy a fogyasztók védelme érvényesüljön a legteljesebb mértékben két különböző, különféle csoportról beszélünk. Az opcionális eszközt úgy kell magas szinten kialakítani, hogy minden helyzetet kezelni tudjon. Ezeket a megoldásokat megfelelően részletesen kell tanulmányozni. A második megoldás az lehetne, hogy kivételes kompetenciát adunk a kötelező nemzeti rendelkezések tekintetében egy testületnek, amely nyomon követné az opcionális eszköz választásának az, az, az példáit, hogy ne tudják rá erőltetni valakire, egy gyengébb félre ezt az opciót. Így az egyensúlyt lehetne bizonyítani, biztosítani. Aztán egy másik lehetőség az volna, ez lesz az utolsó mondat az nemzeti törvényeket alternatívaként bizonyos körülmények között lehetne csak választani. Elnézést, két felszólalónk van még, de nagyon kifutottunk az időből, és a vitára nem lesz idő, hogyha túl hosszasan beszélnek. Monika Ekalska bíró a katovicei egyeztető bíróságról. Thank you very much. Um, I would like to focus my... Köszönöm. Én a lehetséges opcionális eszköz és a nemzetközi magánjog viszonyára térnék ki. Ezt a problémát már néhány előttem szóló tárgyalta, én csak néhány problémára céloznék itt. Kicsit az ördög ügyvédje leszek most, mert mi, jogi tudósok, jogtudósok szeretjük a nemzetközi magájogot, mert kifinomult dologról van. Mi bírók meg nem nagyon szeretjük, mert komplikálja az ügyet, túl sok időbe telik, és egyszerű ügyeket nem lehet rövid idő alatt megoldani, mert meg kell nézni a szerződés mögötti jogot, és az alapján kell értelmezni a szerződést. Amikor a fogyasztóvédelmet és a nemzetközi magánjogot nézzük, akkor látjuk, hogy ott van a római rendelet, a hatos cikke, a harmadik, a negyedik cikke, a tizenegyedik cikk negyedik bekezdése, eh, amely a fogyasztói szerződésekre szól, illetve a harmadik cikk harmadik bekezdése kizárólag belföldi ügyekre, tranzakciókra vonatkozik, a negyedik bekezdés a harmadik cikkben az EU-n belüli tranzakciókra vonatkozik, míg a kilencedik cikk az a nemzetközi kötelező szabályokról szól. Emellett a az üzlethelységen kívül kötött szerződésekre vonatkozó e, irányelvben, a távollévők közöttiekre vonatkozó e, szerződésben, a fogyasztási cikkek adásvételének e, szabályzásáról szóló irányelvben is vannak olyan cikkek, amelyek jogválasztást tesznek lehetővé. Amikor az egyszerű bírónak egy elékerülő jogesetet kell megoldania, akkor nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik jog szerint ítélendő meg az adott kérdés. Az opcionális eszköz ebben segíthet, hogyha az egy átfogó, egységes, világos szabályrendszert alkothat. Ugyanakkor, ha ezt az eredményt szeretnénk elérni, akkor a nemzetközi magánjog szabályait is bele kell írnunk annak érdekében, hogy olyan módon működhessen ez az egész opcionális jogszabály, hogy ne kelljen abból kilépni, és a nemzetközi magánjogot is felhívni, hanem plusz, pusztán az opcionális eszköz alapján ez, ez, ez sikerülhessen. Ugye most akkor kitérnék a hatájára az opcionális eszköznek, tárgyi hatály, személyi hatály, stb. Megint csak ezek a kérdések is szabályozva vannak a nemzetközi magánjogban, a, nem, a, a Bécsi egyezményben, amelyeket szintén ki lehet kötni a, a belföldi szerződésekben is. A következő kérdés, ami felmerül, az az opcionális eszköz természetére vonatkozik. Ez a 28. jogrend lesz, vagy egy kvázi nemzeti rendszer, amely választható, vagy éppen nem választható, vagy egy második nemzeti jogrendszer lesz, amelyet megint csak választani lehet, vagy éppen nem választani. Tehát egy fél választja az opcionális eszközt, majd utána vizsgáljuk, hogy mi, melyik jog szerint lehet a szerződést megítélni. A választás tehát kétféle lehet, nemzetközi magán jogi szabályok értelmében. Egy választás érvényessége eh, megkérdőjelezhető az, hogy a felek beleegyezésén, egyetértésén eh, alapul-e, illetve mennyire határozott a eh, fórum megválasztása tehát vannak bizonyos szabványcikkek, és utána kell megvizsgálni, hogy azok figyelembe vehetők. e Emellett lehet úgy is választani, E, a, az opcionális jogot, hogy úgymond utalással. Ebben az esetben azonban mégis kénytelenek leszünk a nemzetközi magánjogot is alkalmazni. Emellett vannak még problémák a joghézagokkal, és hogy a joghézagokat milyen joggal töltjük ki, vagyis a nemzetközi magájog szabályait hívjuk fel. Én erre azt mondom, hogy olyan átfogó kell, hogy legyen az opcionális eszköz, hogy ne nagyon legyen benne joghézag, amit mással kellene betölteni. Ezt követően foglalkozni kell majd még a maradék nemzetközi magánjogi szabályokkal való kapcsolatra. Hogyan fog működni ez a dolog? E, alá kell írni egy szerződést, vagy úgymond a kék gombra kattintok az elkereskedelmi tranzakcióban. Mit jelent majd mindez? Nyilvánvalóan a saját nyelvemen fogadom el majd ezt a szabályt. De a gyakorlatban ez mit jelent? Mondjuk én a lengyel változatot eh, választom, akkor valójában mit választok? Az opcionális eszköz lengyel változatát, vagy az opcionális eszközt magát, de nem tudom, hogy melyik nyelvi változat alapján lesz majd megvitélve a jogvita, és mik a következményei ennek a döntésnek. Tehát lengyelesen értelmezzük úgymond az adott jogvitában a, az opcionális eszközt, vagy valami más alapján. Mindezt az opcionális eszközben is szabályozni kell. Emellett ott vannak a klauzulák. A klauzulák problémája. Azokat ki fogja értelmezni az Európai Bíróság? És mi van akkor, hogyha egy pusztán belföldi tranzakcióban választják az opcionális eszközt, és ott kell majd értelmezni. Akkor kettős értelmezés alakul ki? Vagy a Bécsi Egyezmény alapján egy autonóm értelmezés kerekedik felül. Ezek pusztán csak a legfontosabb problémák, amikre felpróbáltam hívni a figyelmüket. Nem akartam válaszokat javasolni, csak azt akartam az előadásomban mondani, hogy rendkívül óvatosan kell eljárni, amikor ezt az opcionális eszközt megírjuk a nemzetközi magánjoggal való viszonyrendszerére tekintettel, annak érdekében, hogy az eljáró bíró ténylegesen az opcionális eszköz tudja majd alkalmazni, és ne kelljen a nemzetközi magánjogra kitekintenie, és így tud csak hatékonyan működni majd az opcionális eszköz. Köszönöm. Most pedig Eva Line, a Nemzetközi és Összehasonlító Jogtudomány Brit Intézetének munkatársa. I will speak as well on private internet. Én is nemzetközi magájogi szabályokról szeretnék szólni, és ezek hozzá, hogyan viszonyulnak az opcionális eszközhöz. E, mindezt e, szabályozási technikák e, tükrében szeretném megtenni. Egy, az opcionális eszközt tekinthetjük egy a nemzeti jogszabályokkal egy szinten lévő rezsimnek, ez a 28. rendszer lenne, és a Róma egy rendelet kapcsán az alkalmazhatósági szabályt ennek megfelelően kell meghatározni. A másik lehetőség, hogy a nemzeti jogok alternatívája lenne, azaz egyrészt ott vannak a nemzeti szerződésjogi rendszerek, és a másik oldalon egy egységes európai kötelmi jogrendszer. Ennek a kapcsolata kicsit hasonló lenne, mint a nemzeti jogok és a Bécsi Egyezmény kapcsolata. Bármelyik modellt is eh, vegyük, eh, a nemzetközi magánjogi viszonyrendszer más eh, tényezőktől függ, hogy most itt opt-in, opt-out mechanizmust hogyan alakítjuk ki, azután a az EU-n belüli, EU-n kívüli eh, partnerekhez eh, hogyan viszonyulunk, eh, akarunk-e B2B és B2C ügyletekre egyaránt kiterjedő rendszert, és hogyan alakítjuk ki a szerződésjog és más jogterületek közötti kapcsolódási területeket. Mindez attól függ, hogy most melyik opciót választjuk. Hogyha a 28. rendszer opció, megoldást választjuk, akkor a Róma 1 rendelethez kapcsolódóan a hatodik cikkel kapcsolatos problémával állunk szemben. Itt a választás itt korlátozott lesz fogyasztói szerződéseknél. A kilencedik cikk a felülbíráló kötelező szabályok a harmadik cikk harmadik bekezdése kapcsán egy másik problémát fognak megfelvetni hogyha a szerződés bizonyos részeire az opcionális eszköz, más részeire viszont a nemzeti jogszabályt alkalmazzuk, akkor lesznek joghézagok az opcionális eszközben. Hogyan lehet ezt megoldani? Már megtörtént a jogválasztás, és ez alkalmaz, és az alkalmazható jog a fogyasztó szokásos tartózkodási helye a Róma egy rendelet negyedik cikke alapján. Egy másik kérdés a harmadik országokhoz fűződő viszony, tehát egy harmadik ország beli a másik szerződő fél, akkor a harmadik ország joghatóságának a szempontjából ez az eszköz, ennek az eszköznek és a kollíziós jog kapcsolatrendszerének a szabályait hogyan, melyik jogrend alapján ítéljük meg. Mondhatjuk azt, hogy a Róma egy rendelet korlátozásait kizárjuk, és a hatodik szik második bekezdése alapján járunk el, vagy a Róma egy negyedik cikk harmadik bekezdés alapján, de vehetjük a Róma egy tizenegyedik cikkét is, de itt megint felmerül a probléma a harmadik országok beli szerződő féllel. Hogyha kizárjuk a kötelező a külföldi jogkörök kötelező rendelkezéseinek az alkalmazhatóságát, akkor ezt vajon az EU-n kívüli eh, felek hogyan fogják megítélni? Kevesebb a problémák valószínűleg akkor, hogyha az opcionális eszközt egy második szabályozásnak eh, tekintjük, ami mondjuk hasonló a nemzetközi szerződés joghoz. Ezt kiegészíthetjük a közvetlen alkalmazhatósági szabályjal, vagy a közvetett alkalmazhatósági szabályjal. Az eszközt hozzáférhetővé tesszük, amikor mondjuk a nemzetközi magánjog rendelkezései alapján el a nemzeti jogig jutnánk el. A közvetlen alkalmazhatósággal azonban az a gond, hogyha ezt közösségen belüli esetekre vonatkoztatjuk, akkor működhet, viszont a harmadik országokkal kapcsolatban esetleg nem és problémát jelent a szokásos tartózkodási hely, hogyha ez tagállamban van, vagy milyen más tényezőket kell ehhez még figyelembe venni. Ami a közvetett alkalmazhatósági szabályt illeti, az opciós eszközt alkalmazhat, akkor alkalmazhatják a szabályok, hogyha a nemzetközi magájogi szabályok alapján is ez a jog lenne az alkalmazandó jog, megint csak a Róma egy rendelet alapján. Ha vannak joghézagok, akkor megint csak az alkalmazhatósági szabályokkal lehet ezt kitölteni. A hatodik cikk második bekezdése alapján az opcionális eszköz választása a meghatározó, hogyha viszont a e, nemzeti e, jogrendbe beágyazódott rendelkezésekből indulunk ki, akkor megint csak a hatodik cikkben foglaltak a mérvadó. Az opcionális eszköz minden nemzeti rendszerben, minden tagállami nemzeti jogban be van ágyazva, tehát minden nemzeti jogrend megengedi a derogációt az első szerződéses nemzeti rezsimtől az opcionális jogi eszköz saját szabályai alapján és a harmadik országok beli viszonyrendszerben a hatodik cikk harmadik bekezdésének alkalmazásával csökkenthetjük a problémák számát, mert itt már belép a kölcsönös elismerés. Végezetül az opt-in, opt-outról még néhány szót. Hogyha ezt az eszközt hazai ügyletekre akarjuk csak alkalmazni, akkor talán a célszerű az opt-in mechanizmusra építeni, hiszen akkor nem számítanak arra a felek, hogy a nemzeti jog nem alkalmazandó ebben az esetben. Az egyértelműség szempontjából még jobb, hogyha egy általános opt-in mechanizmust alakítanánk ki, mert ez a Bécsi Egyezménnyel kapcsolatos problémákra is megoldást kínál. Tehát, hogyha az opt-int alkalmazzuk, akkor ott ki lehet lépni a Bécsi Egyezmény hatája alól, és azért megmarad még a Bécsi Egyezményből a szokásos tartózkodási helyre vonatkozó rendelkezés. A joghatósági szabályok kapcsán potenciális problémákkal kell számolnunk, hogyha például egy vállalat itt eh, a 28. Eh, rezsimként eh, választja ezt az opcionális eszközt, és egy, egy olyan brit bíróság dönt, amely tisztában van az összes érintett jogterülettel. A Brüsszel egy rendelet ötödik cikkét is kell, hogy ismeri az ilyen bíróság a kölcsönös elismerés és végrehajtás kapcsán, hogyha e, harmadik országok kontextusában választjuk az opcionális rendszert, akkor problémák merülhetnek fel a kölcsönös elismerés tekintetében, amennyiben az opcionális eszközt második rezsimként vagy szabályozásként e, alakítjuk ki. Egyébként ez e, a megoldás előnyösebb a nemzetközi magányjogi szempontból, de azért még vannak megoldandó kérdések, hogy hogyan tudjuk ezt például a közvetlen és közvetett alkalmazhatósági eh, szabályokkal együtt alkalmazni. Valamennyiknek nagyon köszönöm, és megint csak elnézést kell kérnem, hogy ilyen sietve kellett elmondani az utolsó előadóknak a mondandójukat. Nagyon jó volt azért eh, meghallgatni azt, hogy mivel szembesülünk, hogyha tovább megyünk ezen az opcionális eszköz felé vezető úton. Hallottuk, hogy itt politikai döntéseket eh, kell majd hoznunk hogyha ránéznek az órára, akkor látják, hogy elfogyott nagyjából az időnk, de szeretném még egyszer elmondani, meghívjuk önöket a ebédre, amit a terem előtt kerül majd erre sor, és reméljük, hogy mi itt az európai parlamenti képviselők folyamatos kapcsolatban maradunk a nemzeti parlamenti képviselő társainkkal, és így hosszú távon is munkakapcsolatban maradunk önökkel. Most kérem, eh, ebédeljenek eh, együtt eh, velünk, és most még röviden visszaadom a szót Léne úrnak. Köszönöm szépen, Diana. Már csak annyit, hogy én is köszönetettel mondok valamennyiüknek, az EP és a nemzeti parlamentek képviselőinek, a szakértőknek egyaránt. Nagyon sok nagyon értékes tájékoztatást kaptunk ma, ez egy nagyon izgalmas, jó meghallgatás volt az opcionális eszköz jövője szempontjában is. Még egy sajnálatos közlendőm is van, most ért el a hír, hogy Reding biztos nem tudott eljönni, mert még mindig tart a bizottság ülése, egy nagyon bonyolult, fontos ügyről van szó, pont Reding asszony portfőjét érintő kérdések vannak napirenden, ezért ő nem tud jönni, de mi megyünk ebédelni, és mindenkinek jó étvágyat kívánok.